Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Arbeiten im Haushaltskontrollausschuss wieder. Kedves kollégák, kezdjük meg a költségvetési ellenőrzési szakbizottság ülését. A napi rendet mindenki megkapta. Volt néhány változtatás, nevezetesen a FIF jelentésről a szavazást szerdára halasztjuk, mert a frakció is kérem ezt. A hírlevelet is mindenki megkapta, illetve a tolmácsolásra elérhető nyelveket. December 8 és 11-e jegyzőkönyvet is mindenki megkapta, hogyha ellenvetés van az ülés kérem tegyék meg. Ha nincsen, akkor elfogadottnak ezt eztnek a két ülésnek a jegyzőkönyvét. A négyes napi rendi pontot elhalasztottuk, ahogy mondtam, úgyhogy az ötös pont következik. A 2015-ös munkaprogramja a számvevőszéknek, úgyhogy szeretném üdvözölni Caldera urat, az elnököt, illetve a számvevőszék néhány tagját. A munkaprogramot írásban is továbbítottuk, azért, hogy az alapvető információkat megkaphassák. Kaldéra úr, meg is adom önnek a szót. Tessék, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt tagok! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a számvevőszék 2015-ös munkaprogramját ismertethetem. Hogy használjam ki a lehetőséget, hogy tájékoztassam Önöket a jelentésekről, amelyeket az idénre tervezünk, illetve a számfőszék belső reformjáról. Amikor a munkaprogramot elkészítettük, akkor figyelembe vettük az uniós fejleményeket, illetve azt, hogy az önök szakbizottságának tagjaival, illetve a parlament tagjaival milyen eszmecseréket folytatunk, különösen az audit jelentéseinket illetve. Tudják, hogy a 2013-17-es időszak stratégiájának részeként a számvevőszéket kiemeltebb szereppel kívánnánk ellátni. Szeretnénk segíteni a parlamentet abban, hogy a közpénzek elszámoltathatóságát jobban követhessék. Ez a legnagyobb stratégiai célunk. Ez minden auditálásunknak a központi eleme. Minden egyes évben a széket jogilag kötelezően el kell készítenie egy egy auditálást, át kell világítani az európai fejlesztési alapot és az ügynökségeket. Ez azt jelenti, hogy évente 55 éves és külön jelentést készítünk, 2015-ben legalábbis. Ezen kívül 30 külön jelentést fogunk közadni. A témákat a közéadott munkaprogramon tekinthetik meg. Ahogy látják, nagyon sok pénzügyi irányítási kérdéssel kívánunk foglalkozni, hiszen ezek az uniónak a prioritásai közé tartoznak. Nagyon sok téma hosszú távú kihívásokhoz kötődik a 20-as stratégiából, 2020-as stratégiából. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a témák nagyon relevánsak, úgyhogy röviden emlékeztetném önöket, hogy milyen témákról is van itt szó. Hozzáadott érték. Nagyon sok jelentésben szerepel az elmúlt években, hogy az unió, az unió költségeiről sokkal beszél, sokat tárgyalja, de nem arról, hogy mi a hozzáadott értéke. Tehát a kérdés az, hogy milyen a teljesítmény az uniónak. Hiszen ez lehetőség arra, hogy eh, a nem helyesen elköltött alapokat megreformáljuk. Az Európai Uniós állampolgárok bizalma továbbra is tört, ezért aztán nagyon fontos mindenki számára, hogy nyomon követhesse a pénzek elköltését. Nagyon fontos, hogy olyan kultúrát alakítsunk ki, ahol a hozzáadott értéket mindenki fontosnak tartja, az új bizottság is. Szeretnénk biztosítani önöket, hogy a hozzáadott érték 2015-ben minden jelentésünkben megjelenik az éves költségvetési jelentésben, ahol a vonatkozó fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi keretekben a bizottság nyomon tudja elkövetni a 2020-ig folytatódó eseményeket. Egyre nagyobb a nyomás a nemzeti költségvetéseken is, ezért nagyon fontos a növekedés a munkahelyteremtés és a fenntartható államháztartások. Tehát erről a három témáról nagyon sok szó esik, például az innováció, fiatalok foglalkoztatása és a túlzott deficit eljárás. 2014 rekord hőséggel járt, ha visszaemlékeznek rá, ezért nagyon fontos az éghajlatváltozással is foglalkoznunk. Az idén az emissziós kereskedelemről és környezetvédelmi intézkedésekről is szó lesz, a Natura 2000 folytatásáról a Balti tenger szennyezésének megakadályozásáról, illetve az illegális erdőírtás megakadályozásáról. Tehát a hosszú távú célok mellett új kérdések is felmenülnek majd. 2015-ben az Ukrajnának adott segélyekről az infrastruktúrás beruházásokról, amelyek az energiabiztonságot segítik, illetve a bankunió előfeltételeinek megteremtéséről is jelentünk. Még a politikák megvalósításáról is hírt adunk, azt is összefoglaljuk, hogy miféle támogatások érhetők el az EU-ban. Például 2015-ben ösztöndíjak, mikrofinanszírozási módok, a szociális befogadásra és a pénzügyi eszközök a vidékfejletésre. Elnök asszony, kedves tagok, 2015-ben az egyes Európai Uniós politikákról külön jelentéseket készítünk. De tudjuk, <clears throat> hogy az időzítés nagyon fontos A jelentés összeállítási időt csökkenteni akarjuk, a nemzetközi auditálási normákhoz akarunk felzárkózni. De mi úgy gondoljuk, hogy ehhez azonban a bírósági külön jelentésekre vonatkozó jogszabályokat módosítani kellett, ön is javasolta elnök asszony. Tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy időben megszülessenek a jelentések, úgyhogy nem sokára egy jelzésértékű ütemtervet kapnak 2015-re. Villa Itele, aki ennek a felelőse, megpróbál egyeztetni ezzel a szakbizottsággal ez ügyben. hogy az auditálási jelentéseinket hogyan juttathatnánk el önökhöz. Ezek jogalkotási javaslatok, auditálási eredmények, illetve a számvevőszéknek a kezdeményezései. A tapasztalataink alapján rugalmasan hozzá tudunk járulni a döntéshozatali eljárásokhoz ebben a parlamentben és a tanácsban. Már a 2015-ös brosúrában kiemelve nem jelenik meg, de ö, tudok mondani példákat, hogy a múlt héten is például a jelenlegi pénzügyi időszak bizonyos elemeit is átvilágítjuk, aztán az egységes bankszanálási rendszert is górcső alá veszük, valamint az európai stratégiai beruházásokra vonatkozó szabályokat, és megosztjuk a hasonló eszközökre vonatkozó tapasztalatainkat is. Elnökasszony, tisztelt tagok! 2015-ben belső reformokat is megvalósítunk. Nagyra törő a programunk. Az egyes átvilágításokat összehangoljuk, egyszerűsítjük és hatékonyabbá tesszük. 2015-ben a teljesítmény auditokra szánt pénzösszegek várhatóan nőnek. Ezt javasoltuk 2014-ben ennek a parlamentnek. Ennek eredményeképpen nem csak a mi teljesítményünk nő, hanem az a képességünk is, hogy ha szükséges, akkor az év során módosíthatjuk a saját programunkat. Például, hogy a parlamentnek az ajánlásai és a peer review-knak megfelelően módosíthassuk a programjánkat. Például a bankuniót illetően újabb auditálásokat kell majd megvalósítanunk. Végül figyelembe véve a tagállamok intézményeivel való együttműködését, hogy számoljuk be két konkrét programról. Az egyiknek az a célja, hogy a bankok pénzügyi beszámoltathatóságát fokozzuk, a második terület pedig a Nemzeti Partnerségi Szerződések és a 2020-as stratégia egyes elemeit is beleveszi az éves jelentésükbe jövő év végén. Elnökasszony, tisztelt tagok, a számvevőszéknek a tervezett programját remélem sikerült bemutatnom, legalábbis azt a részét, ami releváns a parlament számára, és Reméljük, hogy együttműködhetünk itt a kihívásokkal szembeni harcban. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm Kádéra úr. Tíz év vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja. Lenne néhány általános megjegyzésem. Önnek személyesen és általában éve számvőszéknek köszönetet szeretnék mondani. Azért, mert nagyon gyakran reagálnak a kéréseinkre. de nem mindig olyan mértékben, mint most. Azon kívül nagyon sok jelentést állítanak össze, egyre nő a munkájuk, és köszönetet szeretnék ezért mondani. Nagyon pozitív a reform hangulata a szemvevőszékben. Szerintem nagyon sok dolog, hanem minden dolog, a jó irányba mutat, úgyhogy nagyon jól együtt működnek velünk. Mi nem azért kritizálunk, hogy ezzel szórakozzunk, hanem azért, mert előre akarjuk mozdítani a dolgokat. A 2015-ös munkaprogramjuk egy jó jelzés arra, hogy merre felé haladnak. Az, hogy plusz munkát vállalnak. Arra kérnek a számvevőszéket, hogy az úgynevezett Juncker csomagot illetően gyorsan lépjenek, és a jogalkotási elemeket készítsék elő. Mert az a terv, hogy júniusban életbe lép, úgyhogy gyorsan kell valami útmutatás nekünk, nem tudjuk azt, hogy a számvevőszékben ez mindig kicsit nehéz kérdés, de hát itt a módosítók határideje is, úgyhogy nagyon fontos, hogy időben lépjenek. Tehát a Juncker csomagot illetően mindenképpen. Köszönöm szépen, ezzel megnyitnám a vitát. Ajánl a Szenter asszony, ezt tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnénk mondani Kaldera úrnak az előadásáért, és azért, hogy hajlandó volt eljönni ide a szakbizottságba, hogy beszámoljon a közös munkánkról. Biztos vagyok benne, hogy a közös érdeklődésre számot tartó terület ebből sok van. Vissza kell nyernünk most az állampolgárok bizalmát. Ezzel kapcsolatban lenne is konkrét kérésem Káldeira úrhoz. Egyre inkább önök együttműködnek velünk. Én mindig ö, támogattam azt, hogy a számvőszék milyen munkát végez, de gyakran az a megközelítés, hogy meg kell szégyeníteni a tagállamokat, ha nem jól teljesítenek. Például néhányan azt mondják, hogy az államosítás megöli az uniót. És mások pedig pont az ellenkezőt állítják, tehát észak és dél megoszlik itt. Európában. Ennek nagyon komoly politikai következményei lesznek. De mivel figyelemmel követik a tagállamok költségvetési fegyelmét, az a kérdés, hogy milyen eszközeik vannak arra, hogy a költségvetési fegyelmet betartassák a bizottság kérésére a tagállamokkal. Aztán ön ismertette az új prioritásokat. Ukrajna, energiabiztonság, bankunió. De van egy téma, ami hiányzik, pedig szerintem fontos. Ez a költségvetési fenntarthatóság, mármint hogy az unió költségvetésének a fenntarthatósága a saját erőforrások egyre nőnek. Mindig ezekről a csodálatosan előteremtett forrásokról beszélünk, csak aztán mondjuk meg, hogy honnan származnának. Az elkötelezettségeket be kell tartani. Amikor a költségek eh, auditálásáról van szó, akkor erre nagyon figyelni kellene. Tehát a kérdésem az, ezt a fenntarthatóságot hogyan kívánják nyomon követni az unió költségvetésében. Végül van egy dolog, amit állandó számon kérnek az állampolgárok, nevezetesen a bizalom. Hogyan nyerhetnénk vissza a bizalmukat, az unió költségvetését, illetve nagyon nehéz dolog. Különösen figyelembe véve, hogy milyen nehezek a körülmények, költségek, költségvetési hiány, és így tovább. Végül az adófizetőket illetően vissza kell nyernünk a bizalmukat, de azt is biztosítani kell, hogy bízzanak a saját hatóságaikban. ehhez több ellenőrzésre van szükség, ez viszont bonyolultabbá teszi a rendszert. Ha például egy segélyt akarunk adni egy tagállamnak, annak 5-6 ellenőrzési ponton kell átjutnia, hogyan lehetne ezt az eljárást egyszerűsíteni. Ez talán segíthetne abban, hogy az állampolgárok bízzanak az uniós költségvetésben. Hogy meggyőzzük az embereket, hogy van célja. Tehát szerintem átlátható, egyszerű ellenőrzésekre van szükség. Köszönöm szépen. Thanks. Questions are important, but... Ezek a kérdések nagyon fontosak, elnök úr. Öné a válaszjoga. Köszönöm szépen a pozitív visszajelzést, amit öntől kaptunk, elnök asszony, illetve ezt a köszönetet a kollégák nevében szeretném mondani. Világosra tettük azt, hogy a szükséges reformokat el szeretnénk indítani, amelyek segítségével a számvevőszéket, úgy lehet működtetni, amely a legjobb minőségű outputot biztosítja, illetve ez természetesen vonatkozik arra is, hogy a parlament ajánlásait meg szeretnénk hallgatni, amelyeket az elmúlt évben tett, arra vonatkozóan, hogy a szemlőszék mandátumának hogyan tudna jobban megfelelni, hogyan tudná a parlament munkáját is felelősségi körében támogatni. Felvetettek egy pontot, ez pedig a jogalkotási folyamatra vonatkozott, a Juncker programra. Szoros figyelemmel követjük ezt a programot, mint említettem. Formális módon még nem kértek bennünket arra, hogy véleményt készítsünk, viszont a számvevőszék szeretne mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a vélemény elkészüljön a rendelet tervezettel kapcsolatban, és szeretnénk ezzel a folyamathoz a jövőben is hozzájárulni. aggájaink vannak, nem csak a felelősségre vontathatóság kapcsán, hanem a stratégiai beruházási alap kapcsán is, és ezeket meg szeretnénk majd fogalmazni. A jelenszendelsz asszony kérdésére visszatérve, úgy érezzük, hogy az a munka, amit meg tudunk tenni, nagyon fontos, hogy ezt a célt szolgálja, hogy erősödjön a polgárok bizalma, az Európai Unióba vetett bizalmuk, ez az európai intézményekbe vetett bizalmuk. Az az üzenet, amelyet továbbítottunk, az az volt, hogy fontos, hogy az audit jelentéseinkben láthatóbbá tegyük azt, hogy igenis vannak hatékony eredményei a rendelkezésre álló alapoknak, amelyek a tagországok számára rendelkezésre állnak, az általuk kiválasztott programok megvalósítása érdekében azért, hogy ez a polgárok javát a leginkább szolgálhassa. Tehát a múj munkánk ebből indul ki. Most egy olyan fontos elemet is ki szeretnék még emelni, amely segítheti az eljárások egyszerűsítését, az elmúlt hat év tapasztalatáról tudok beszámolni, illetve most már a hetedik év vette kezdetét. Minden évben megemlítjük azt, és megismételjük azt, hogy egyszerű megállapodásokra, világos célokra van szükségünk, illetve megfelelő mechanizmusokra a visszajelzés elkészítésénél. Ezzel visszatérünk az első kérdéshez. A szemőszéknek azt kell auditálnia, hogy az Európai Unió alapjait hogyan használják fel, illetve a tagországok ezeket hogyan valósítják meg. Illetve a programok az egész világon hogyan kerülnek megvalósításra, amelyeket a bizottság közvetlenül kezel. Tehát fontos, hogy jelentéseket tudjunk készíteni arról, hogy ezeket az alapokat sikeresen felhasználták-e a tagországok, illetve a célok megvalósultak-e. Amikor a tagországokról készül az áttekintés, az audit, akkor ezekből ezek kiderülnek, például a legutóbbi számvevőszéki jelentés a reptéri infrastruktúra finanszírozására vonatkozott. Bizonyos tagországok auditálásra kerültek, ezeket meg is említettük. A számvevőszék nem támogatja a megszégyenítés filozófiáját, a naminget, shaminget. Tehát fontos, hogy bizonyítékkal rendelkezzünk, amikor arról van szó, hogy jól menedzselik a dolgokat, illetve olyan esetekben is, amikor ez nem így történik, illetve hogy kiderítsük azt, hogy hogyan tudunk jobban teljesíteni, illetve hol tudunk javítani. A legutóbbi éves számvevőszéki jelentésben a számvevőszék készítette egy áttekintést a több éves eh, pénzügyi keretről, 2013-ig tartó időszakról, amikor a tagországokat megjelenítettük, kiválasztottunk néhány tagországot, ahol több volt a szabálytalanság, de természetesen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a parlamentet tájékoztassuk ezekről a témákról, és ezt ebben az összefüggésben kell látni. De amikor egy konkrét tagországról készül az audit, akkor ezt fontos óvatosan kezelni. De nem a tagországok ennek alanyai. Ha megnézik munkaprogramunkat, akkor van egy folyamatban lévő audit, például a Görögországnak nyújtott nyújtással. Itt nem Görögországot auditáljuk, hanem azt a módot, ahogy az Európai Bizottság és a segítségnyújtási programok a céljukat megvalósították. Hát ennek sem a megszégyenítése célja. A legutóbbi jelentésben kitértünk a Szerbiának nyújtott előcsatlakozási segítségnyújtásra. Itt megint csak nem Szerbiát auditáltuk, hanem azt a módot, ahogy a bizottság megvalósította ezeket a programokat. Utolsó kérdés, elnézést, hogy ilyen hosszan válaszolok, de azt gondolom, hogy fontos világos válaszokat adni. Prioritásaink között szerepel nem csak a polgárok bizalmának helyreállítása, a gazdaság fellendítése, a teremtés a növekedés erősítése, hanem a közfinanszírozás fenntarthatóságának erősítése. Ez az egész Európai Unióra vonatkozik. Szeretnénk 2015-ön túlmutatóan is bemutatni egy auditot olyan tagországokról, amelyek a túlzott deficit eljárás alá kerültek. Ezek a e, típusú auditok a fenntarthatósággal foglalkoznak. Az Európai Unió költségvetésnek finanszírozása egy dolog, fontosnak tartjuk a közfinanszírozás fenntarthatóságát az egyes tagországok esetében is. Ha megnézzük az európai költségvetést, akkor a um, számbevőszék természetesen nem dönt a finanszírozás forrásairól, ha megnézzük a költségvetés megvalósítását, akkor nagyon fontos azt megvizsgálnunk, hogy hol vannak a kockázatok. Ezekről a parlamentnek is beszeretnénk számolni. Illetve, hogy ezek a kockázatok mennyiben érintik a költségvetés fenntarthatóságát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gájer kolléga szeretne kérdést feltenni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani Káldára elnök úrnak. Köszönjük szépen, hogy eljött a mai ülésünkre. Köszönjük, hogy hajlandó velünk a munkaprogramról vitázni. Örülök annak, hogy ön úgy látja az egyes tagország jellemzéseket, mint ahogy ezt bemutatta. Sok frakció felszólított bennünket eh, pont erre a feladatra mindig is kritikusan fogalmaztunk ez, ennek a témának a kapcsán, hiszen struktúrákról van szó, és nem az egyes tagországok megszégyenítéséről vagy mentalitásukról. Éppen ezért külön köszönetet szeretnék mondan, mondani önnek azért, hogy ön tartotta a korábbi nézeteit. Hallottuk öntől azt, hogy hivatalosan még nem szólították fel arra, hogy állásfoglást készítsen, illetve véleményt a stratégiai beruházási alap felhasználásáról. Én ezt igen sajnálatosnak tartom, mivel az információ, amit a bizottságtól eddig kaptunk ebben a témában, rengeteg kérdést vetnek fel. A gazdasági szakbizottság a kormányzás kérdéseire összpontosít arra, hogy ki dönt a pénzek felhasználásáról. Természetesen ez érinti az európai költségvetést, még akkor is a garanciákról van szó. Éppen ezért um, a közfinanszírozás ellenőrzése, illetve a beszámoltathatóság kérdése is felmerülnek. És hogyha a bizottság még nem kért szakvéleményt önöktől, akkor ez fontos információ számunkra. A közfinanszírozás ellenőrzés, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság feladata. Nem tudom, Inge, hogy te értesültél arról, hogy a szakbizottságunk ebben hogyan tud majd bekapcsolódni, de gondolom nem hallottál te sem semmit, hiszen akkor tájékoztattál volna bennünket is. Támogattam az elnök asszony megjegyzését arra vonatkozóan, hogy a számvevőszék igen hasznosan segítheti a parlament munkáját is, hasznos segítséget nyújthat. Tehát fontosnak tartom azt a parlamenti képviselőként, hogy ezt a munkát kövessük, és mi elvárjuk azt, hogy a számvevőszéket kérjék meg a szakvélemény elkészítésére. Parlamenti képviselőként meg fogjuk találni annak módját, hogy a bizottságot erre hogyan bírjuk rá. Az együttműködés mechanizmusa azt is jelenti, hogy közfinanszírozás támogatják a, a magánforrásokból érkező tőkét, ez nem egy új eszköz. A kérdés csak az, hogy a szembevő szék bennünket hogyan tud támogatni. Hol vannak esetleg hasonló struktúrák, amelyeket önök a múltban már vizsgáltak? illetve milyen eredményre jutottak, hogyha ezt meg tudnák osztani velünk, akkor ez hasznos lehetne számunkra. illetve a bizonyos szabályok kialakítása miatt is. Ennek gyorsan kell történnie, Inge Gresslének igaza van, a bizottság az év első felében szeretné ebben a témában lezárni a jogalkotást. Lehetőségünk van arra, hogy hearinget és meghallgatást is szervezzünk még ebben az első hat hónapban. De nagyon fontos, hogy a tudomány eszközeit, a számvevőszeki eszközöket is egyesítsük. Örülök az ön által bemutatott programnak. Ez egy széles körű program, sok a munkánk, és örülök annak, hogy tovább vizsgálták a bevételi helyzetet. Ami a vámokat illeti, már korábbi megjegyzéseit is inspirálónak találtam ebben a témában, és Európai Parlamentként, ami a költségvetési bevételi oldalt illeti, itt tulajdonképpen kettős stratégiai nyomásnak vagyunk kitéve. Egyrészt létezik a Monti csoport, amely foglalkozik a bevételi oldallal, felmerül a kérdés, hogy hogyan kell a rendelkezésre álló eszközöket értékelni. Ez meghatározó kérdés, és a másik kérdés az áfa mellett, illetve az áfa csalások megakadályozása, az EU speciális bevételeit, többek között a vámok, és minél több szabadkereskedelmi megállapodást kötünk, annál kevésbé tudunk erre forrásra támaszkodni. Tehát az e EU hogyan finanszírozhatja a költségvetését a jövőben, ez döntő kérdés, illetve a bevételi rendszerek hogyan működnek a jövőben. Ez a felmerül a kérdés, hogy hogyan reformálható a bevételi oldal. A munkaprogramjának a sokszínűsége azt mutatja, hogy a számbevőszék, és ezt üdvözlöm, munkáját intenzívebbé szeretné tenni, én ennek nagyon örülök, a megbízhatósági nyilatkozatokat nem támogatom különösebben, és örülök annak, hogy a szemőszék vitát indított arról, hogy a megbízhatósági nyilatkozatokat hogyan lehetne a jövőben máshogy kezelni, hogy ez megfeleljen a szerződésben is rögzített alapnak. Azt gondolom, hogy ezeknek a vitáknak az is lehet a végkimenetele, hogy a teljesítés, teljesítésekre vonatkozó auditok, a különleges jelentések intenzívebbé válhatnak. Éppen ezért várom a jelenlegi munkaprogramjuk megvalósítását. Köszönöm, elnök úr. Uh, thank you, uh, Thank you also for your kind work. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen um, képviselő úr uh, dicsérő szavait is. Ami a számvevőszék jelentését illeti, a stratégiai beruházási alap kapcsán. Ezzel kérdéssel foglalkozunk, mint említettem. A szembevőszék szakvéleménye, véleménye nagyon fontos, és amennyiben megkérnek bennünket arra, hogy szakvéleményt készítsünk ebben a témában, természetesen pozitívan fogunk reagálni. A jogi alap azonban nem rögzíti azt, hogy a szembeveszéknek jelentést kell készítenie. Ez a jogi folyamat, de mint említettem, természetesen amennyiben az európai intézmények bennünket erre megkérnek, segíteni fogjuk ezt a munkát. Jelenleg is készítünk egy szakvéleményt, egy stratégiai anyagot arról, hogy milyen eredményt találunk fontosnak, például a felelősségre vonhatóság és az audit folyamat kapcsán. Egy speciális kormányzási folyamatra történt javaslat az európai garancia kapcsán, illetve vannak tapasztalataink az olyan alapok kapcsán is, amelyeket az Európai Beruházási Bank kezel. Az Európai Bizottságok delegációk kezelik ezeket. Valószínűleg egy olyan helyzetben vagyunk mégiscsak, ahol új felállás létezik, illetve meg kell vizsgálnunk azt, hogy mely kockázatok merülhetnek fel. Éppen ezért még egyszer csak hangsúlyozni tudom azt, hogy szívesen készítünk szakvéleményt. Ami pedig a menetrendet illeti, igen, szigorú ez a menetrend, és éppen ezért fontos gyorsan dolgoznunk. Jegyeztem a bevételi oldalra vonatkozó aggályokat, a költségvetés fenntarthatóságát, a finanszírozási forrásokat, az Európai Unió költségvetését, és meglátjuk majd azt, hogy a szemvőszék mit tud tenni olyan esetekben, amikor a költségvetés bevételi oldalára vonatkozóan születnek döntések a politikák finanszírozása szempontjából. Nem csak a stratégiai beruházási alapnál, hanem minden egyéb más bevételi forrásnál is. Ami pedig a megbízhatósági nyilatkozatokat illeti, annyit szeretnék mondani, hogy reméljük azt, hogy a hónap végén a ki kollégiummal létrehoz majd egy olyan munkacsoportot, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Várjuk azt, hogy megújuljon az éves jelentés tartalma és struktúrája is. A több éves pénzügyi kerethez szeretnénk majd ezt a jelentést igazítani, illetve egy teljesítményorientáltabb megközelítést szeretnénk alkalmazni. Ez azt is előfeltételezi, hogy az érintettekkel szorosabban szeretnénk együttműködni, Továbbra is szeretnénk folytatni a szoros együttműködést ezzel a szakbizottsággal, illetve az összes elhangzott inputot figyelembe fogjuk venni a döntéshozatalnál. azt gondolom, hogy a teljesítményorientáltabb megközelítés az éves jelentésben, erre vonatkozik a mm, megbízhatósági nyilatkozat, tehát reméljük azt, hogy egy szélesebb körűbb, horizontálisabb értékelést tudunk készíteni az éves jelentésben arról, hogy a költségvetés hogyan valósult meg, illetve hogy figyelembe tudjuk majd venni az összes elemet. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr, csak egy mondatot szeretnék szólni a stratégiai beruházási alappal kapcsolatban. Az elnökök értekezletén volt egy vita arról, hogy ki az illetékes, én ebben nem szerettem volna beavatkozni, Említettem, hogy természetesen majd levelet fogunk írni azért, hogy a pénzügyi eszközöknél szakértelmünket rábízzuk a jelentéstevőre, ami a 8 milliárdot illeti. Úgy érzem, hogy ez a mentesítés szempontjából fontos, ami pedig a fennmaradó részt illeti, hát itt már nem ennyire könnyű a helyzet, és remélem, hogy a jelentés tevő kihoz valamit majd az egész parlament számára. Ez még sorra fog kerülni, ami pedig a megbízhatósági nyilatkozat reformját illeti, a szemvőszék a tagját Lázaró urat, meghívtuk a szakbizottságba, és megkértük arra, hogy mutassa be az elképzeléseket, keressük még a megfelelő időpontot. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne az, hogyha ez a szakbizottság tudná azt, hogy mik is az opciók, miről van szó, illetve ha nagyon jó lenne, ha részt vehetnénk a vitán. Soltesz kolléga. Spoštovana <clears throat> predsednica, spoštovani predsednik Evropskega računskega. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen tisztelt számbevőszéki elnök úr, üdvözlöm itt körünkben újra. Úgy gondolom, hogy a számbevőszék az, amely olyan munkát végez, amely minnyájunk számára roppant fontos, hiszen az európai közpénzek elköltése felett őrködik, és függetlensége, tekintéje megkérdőjelezhetetlen. Ezért úgy gondolom, hogy a számbevőszék véleményét minden intézménynek, minden európai intézménynek tiszteletben kell tartania. Egyetértek azzal a gondolattal, hogy szükség volna különböző irányban dolgozni, és a beruházási terv sem csúszhat ki a figyelmünk alól. A megbízhatóság, a pénzügyi megbízhatóság a három éves időszakban borzasztóan fontos. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a munkaprogramjában a számbevőszék az aktuális kihívásokra és az aktuális problémákra is választ adjon, és így javítsa az Európai Unión belül a pénzügyi kultúra minőségét, illetve magukban a tagállamokban is a pénzek felhasználásának minőségét. Egy kérdésem is van. Kalderő elnök arról tájékoztatott bennünket, hogy az új programozási időszakban nagyon fontos szerepet fog játszani a szakpolitikák hozzáadott értéke, ezen hozzáadott érték vizsgálata. Kérdezem azonban, hogy milyen irányban való hozzáadott értékről beszélünk. Sokkal inkább arról van -e szó, hogy a környezetvédelmi vagy a szociális indikátorokat tartsuk fel, vagy pedig sokkal inkább olyan hozzáadott értékre gondolunk, amely a gazdasági fenntarthatóság szempontját érvényesíti a rendszerekben. Ebből a kérdésből ered a következő kérdés, az európai intézmények és a számbevészek közötti kapcsolat. Nos, elnök úr, megfelelőnek tartja ezt a kapcsolatot? Kielégítőnek tartja a viszonyokat? Illetve a számvevőszék ajánlásaiban milyen ajánlásokat tesznek annak érdekében, hogy javítsák az intézmények közötti kapcsolatot. Hiszen, mint tudja, a parlament nem mindig elégedett ezekkel a, a viszonyok minőségével, és éppen ezért nagyon kíváncsian várjuk az ön válaszát a tekintetben, hogy mi várható a jövőben, hogyan látja ezt a kérdést. Köszönöm. Mr. President. Thank you also for your kind words and, uh... Köszönöm szépen a kedves szavait, köszönöm a kérdéseket. Éppen ezt a kérdést vetettük fel mi is. Mégpedig, hogy a hozzáadott értéket vizsgáljuk meg, az európai programok, az európai projektek hozzáadott értékét vizsgáljuk meg a tagállamokban, illetve a kedvezményezettek körében. És a hozzáadott érték értékelésének egyik eleme abban rejlik, hogy a projektek finanszírozása fenntarthatónak bizonyult-e. Nagyon sokszor arra világítunk rá, hogy a finanszírozás nem fenntartható. És elemzésünk további eszközére utalok itt most – arra is rávilágítunk, hogy a beruházások bizonyos esetekben az európai költségvetésből kerültek társfinanszírozásra, de nem az európai, eh, hoz, európai eszközök eh, felhasználása ukán jött létre ez a beruházás, hanem mindenképpen végrehajtották volna a beruházást, legfeljebb így könnyebben hajtották végre. Éppen ezért azokat a projekteket próbáljuk kimutatni, amelyek az európai támogatás nélkül nem jöttek volna létre, hiszen ha egy tagállam mindenképpen egy programot vagy egy projektet megvalósított volna, akkor az Európai Unió társfinanszírozásának hozzáadott értéke értelemszerűen nem ilyen magas. E két szempontot szeretnénk tehát ötvözni, és így szeretnénk kimutatni, hogy az Európai Unió költségvetésének segítségével hogyan sikerült olyan konkrét eredményeket elérni, amelyek valóban érezhetőek az állampolgárok mindennapi életében is. Múlt évben egyéb iránt jelentésünkben arra a következtetésre jutottunk, hogy ajánlásunk 90%-át figyelembe vették, a auditált szervek, nem csak az Európai Bizottság, hanem az intézmények, az ügynökségek, akikről auditot készítünk. Ilyen módon tehát azt mondhatjuk, hogy elég elégedettek vagyunk ajánlásaink végrehajtása tekintetében. Meg lehet, hogy az ajánlások végrehajtásának közvetlen kihatását nem lehet azonnal ér- érzékelni. Még időre van szükség ahhoz, hogy a teljes hatását érezzük, de mindenképpen pozitívan látom ezt a kérdést. A 2015-ös munkaprogramunkban is egy elkötelezett nyomon követési jelentést is fogunk készíteni. Mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy nyomon követjük, hogy az egyes általunk auditált intézmények az általunk megfogalmazott ajánlásokat mennyiben vették figyelembe, mennyiben követik ezt. Köszönöm. Én magam is bejelentkeztem a felszólalók sorába. És elismerés és a határidőkről szeretnék beszélni. Minden rendkívüli jelentésben, amelyet e héten a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság megvizsgál, kihangsúlyozzuk, hogy a rendkívüli jelentés előállításaig terjedő timeline időzítés hiányzik a jelentésekből. Egész egyszerűen kérjük a szembevőszéket, tehát hogy a timeline-t, az határidőket és az időbeli vetületeket jelenítse meg. Még egy észrevétel. Az éves program kapcsán mégiscsak egy-két észrevétellel szeretnék élni, ezeket pedig, ezeket a kérdéseket több éve vetjük fel, és még idén sem jelentek meg a programban. Például a 2004-es Staff Regulation módosításának reformjának kihatása. Még mindig nem tudjuk ezt, még mindig nem tudjuk, hogy a képviselők jogállásáról szóló jogszabályok, tehát a Staff Regulation 2004-es módosítása milyen kihatással vált, járt. A következő reform is megtörtént, a következő 2000 a reform most 2023-ig érvényesíti hatását. Nem tudjuk, hogy mik ezek a hatások. A landscape review kiegészítő beszámolóként nagyon hasznosak voltak, éppen ezért érdemes volna a közös agrárpolitika ilyen áttekintését, landscape review review-ját elkészíteni. A legutóbbi landscape review azt mutatta ki, hogy a pénzek kedvezményezetének egy, a kedvezményezetek egyharmada 65 év fölötti. Hát ami ezen pénzeszközök fenntarthatóságát illeti, úgy gondolom, hogy egy-két kérdést ez mégiscsak felvet. Azután folytatom. Az ország specifikus jelentések kérdését nem szeretném csak így elkönyveltnek tekinteni az alapján, amit ön mondott, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az ország specifikus jelentések nagyon fontosak, hiszen nem elfogadhatatlan az, hogy egyes országok már 20 éves stabilan is megbízható, mindig első helyen vannak, meg második helyen vannak a, téve, a téves adatok tekintetében, nem csak a mostani több éves pénzügyi keretben során, MFF-ben, hanem az előző, sőt még az azelőtti 7 éves költségvetés felhasználása során is. Nem akarom ezeket megnevezni, hogy szégyenbe hozom őket, nem a némensém politikáját akarom folytatni, hanem azt szeretném tudni, mi történik voltak éppen. Amikor meglátogattuk Luxemburgban a számbevőszéket, felvetettük a szövetségi államok kérdését is. Tudjuk, hogy Spanyolországban a strukturális alapok felhasználása nagyon problematikus, és úgy gondolom, hogy a struktúrális problémákra is rá kellene mutatnia a számvevőszéknek jelentése során. Nem szabad, hogy szőnyeg alá söpörjük ezt a kérdést. Nem Spanyolország az egyedüli föderális vagy szövetségi állam, vannak mások is. Éppen ezért nagyon fontos volna, hogy számunkra, de persze az érintett szagállam, tagállam számára is megfogalmazzák, hogy milyen javaslatokra van szükség, milyen módosításokra van szükség, és bizony néha az országon belül hiányzik a szándék, vagy hiányzik a lendület. Ilyenkor segíthet a számbevőszék megfogalmazása. Aztán az Olafról. Egy belső átszervezés történt az Olafnál, és létrejött egy osztály, egy unit, amely kvázi minden kérdést összpontosít, hogy működik ez a unit. Aztán a többi intézmény mentesítése kapcsán megfogalmazták azt a kérdést, hogy eh, közvetítsük a számbevőszék fele, hogy a régiók bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közelítése milyen szinergiákat vet fel. Érdemes volna erről egy rendkívüli jelentést készíteni. Úgy gondoljuk, hogy eh, a számbevőszék ezen rendkívüli jelentése rávilágíthatna arra, hogy hogyan folytathatnánk a közelítést, hogyan lehetne megerősíteni az együttműködést. Köszönöm. Thank you, man, chef. Köszönöm szépen, elnök asszony, a kiegészítő észrevételeket. A Staff Regulation 2014-es reformja már valósággá vált. De hát egy auditot csak akkor lehet majd végrehajtani, hogyha már minden intézmény, minden testület ezen új reformban foglaltak szerint dolgozik majd. Amennyire tudom, az intézmény közi megállapodás létrejött, egységesen alkalmazzák tehát a képviselők jogállásáról szóló szabályokat, a staff rule-t, rúdokat, rules a staff rule -ok összességét, de mindes, mindenképpen lejegyeztem, amit felvetett, de kérem, hogy legyen egy kicsit türelmes, hát először konkrétan végre kell hajtani, alkalmazni kell a staff rule-okat, és majd utána kiderül, hogy mit lehet tenni. és látni kell, hogy mennyire hatékony az új reform, és mennyire lehet eh, az egyes intézmények tekintetében mennyire hajtják végre őket. Szóljunk a landscape review-król, az áttekintő beszámolókról. Ez volt az első kör, amelyet végrehajtottunk. A közös agrárpolitika jó témája lehetne egy ilyen landscape review-nak, Ez az első olyan közösségi politika, amelynek a legnagyobb a súlya még mindig, és a legnagyobb mennyiségű pénzeszközt itt használják föl. Újabb változás tanúi vagyunk a mezőgazdaság területén. Éppen ezért valóban lehet, hogy felvetem kollégáimnak a számvevőszék számvevő kollégáimnak, hogy készítsünk egy ilyen átfogó vagy landscape review-t, és vizsgáljuk meg, hogy milyen tanulságokat lehet levonni a pénzeszközök felhasználásából, milyen jó gyakorlatokat tudunk felmutatni, milyen hibákat, milyen hibák tűntek fel. Ami pedig az ország specifikus jelentéseket illeti, nem akarom az előbb mondottakat ismételni, de úgy gondolom, hogy az ön által felvetettek problematikusak tudnak lenni a szembebőszék számára, hiszen a tagállamok maguk döntjék, döntik el azt, hogy milyen administratív struktúrában dolgoznak, illetve hát az alkotmányos rendjükről is ők döntenek, és természetesen ebbe a számbevőszék nem szólhat bele. Úgy gondoljuk, hogy munkánkban azokra a tagállamokra kell koncentrálnunk, ahol a jó gyakorlatokat végrehajtották, és Az Európai Bizottság az az intézmény, amelynek kellő felelőssége van a tekintetben, hogy a legjobb tapasztalatokat, a tanulságokat terjesszék annak érdekében, hogy nem lefele, hanem fölfele nivellálódjon az európai eszközök felhasználásának gyakorlata. Ami az OLAF jelentési reformját illeti, 2010-ben készítettünk egy jelentést, ennek a nyomon követését még folytatjuk. Most egy új rendeletet fogadtak el nem olyan régen, meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen módon haladnak előre az OLAF tekintetében. És persze az Olaf ellenőrző testületének működését szolgáló új javaslatot is figyelembe vesszük, és persze az ellenőrző testülettel is szorosan együttműködünk. És megvizsgáljuk, hogy eh, több, többletértékkel járhat-e a vizsgálat. De először persze fontos, hogy az új szabályokat alkalmazzák. A Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságról szóló munkánk az éves munka terhünk, terhünk eh, részét képezi, de úgy gondolom, hogy ez két olyan intézmény az Európai Unión belül, amelyek kapcsán fel kell tennünk a kérdést, hogy a hozzáadott érték, melyet létükkel, munkájukkal megteremtenek, jelentőse. A javaslataikat figyelembe veszik-e? És ö, olyan kérdése ez, amelyet napirendre lehet tűzni lehet-e tűzni a jövőben, vagy sem. A probléma azonban az, hogy korlátos, korlátozott források állnak rendelkezésünkre, és nem csak a, ezért meg kell vizsgálni, hogy most melyik intézményt vizsgáljuk meg. Természetesen az ajánlásokat, az önök ajánlásait komolyan vesszük, és például úgy gondoljuk, hogy az leauditja nagyon fontos az energiabiztonság kérdése, vagy az intézmények teljesítménye, mind-mind olyan kérdés, amelyekkel foglalkoznunk kell, nem csak egy konkrét intézményre lebontva, hanem horizontálisan közelítjük meg ezeket a kérdéseket. Mondjuk, mindenki megfelelően alkalmazza-e a staff regulation vagy mindenhol rendben zajlanak a közbeszerzések. Még egyszer mondom, Igyekszünk tehát az egy intézményre koncentráló auditok mellett a horizontális auditokat is kiterjeszteni, úgy persze, hogy a korlátos, korlátosan rendelkezésre álló forrásainkat a legjobban teljesítsük, legjobban alkalmazzuk. A teljesítmény audit oldalt érvénybe jut helyzetbe hozva és természetesen az önök észrevételeit veszük figyelembe a jövő tervezése során. Köszönöm. Csárnecki kollega. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm és köszönöm. Elnök úr, hat éve választottak meg koordinátorra ebben a szakbizottságban, és a kapcsolataink önök is mi között teljesen másként néztek ki még akkor. Nagyon örülök annak, hogy most már konkrét az együttműködés közöttünk. És ezt köszönöm önnek, elnök úr. Ez az együttműködés nem csak a konkrét munkára vonatkozik, hanem a hanem attól is függ, hogy milyen diplomáciai tehetséggel vannak megáldva az egyes szereplők. Lázáró úr a formális együttműködést már megkezdtem, ennek a kialakítását már megkezdte, és remélem, hogy még jobb, még gyümölcsözőbbé válik majd ez a munka. Azt remélem, hogyha az elnökasszony és Ayala Sanders kollégák után szólalok föl, akkor nem remélem, hanem mondhatom, hogy ez a helyzetünket, helyzetemet nehezíti, úgy gondoltam, hogy talán innovatívvá válhatok, és ezért azt a kérdést teszem fel, mit tehetünk az EFSZ-vel. De a, kérd, a választ már hallottuk is az ön korábbi felszólalásából. Ezért tehát azt szeretném hangsúlyozni, ami nagyon foglalkoztat, ez pedig a tagállamok monitorozása nyomon követése. Erről egyébként Ajala Szender asszony beszélt, és Gájer úr is beszélt. Köszönöm. Ja. de Köszönöm szépen. Nem igazán kérdés volt. Úgyhogy én ezt Ayala Szendernek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Igen, már beszéltünk a beruházási alapról, a Juncker csomagról. És Kádera úr válaszolt is már részben ezekre a kérdésekre. Kádera úr. Persze tudjuk, hogy nagyon sok kérésünk van, és önnek nagyon sok a munkája. És nyilván mindenkit akart az államosítás és a nevesítése, a tagállamoknak a megszégyenítése, de elkövetkezik majd az az idő, amikor a tagállamok felé nekünk kell számot adni, mert minket is terhel az auditálás felelőssége. Nekünk is feladatunk, hogy megfelelő munkát végezzenek. Spanyolországra és más országokra nézve is igaz ez, tudnunk kell, hogy hol állnak a dolgok. Már karácsony előtt is mondtuk, hogy volt egy program azokról az alapokról, amelyeket csaló módon használtak fel, és ez megjelent ez a program a spanyol tévében, és nagyon nagy felháborodást okozott, pedig nem is volt igaz a tartalma. Úgyhogy biztosítanunk kell, hogy ami az állampolgárokat elér információ, az valós legyen. A, vannak olyan szervezetek, amelyeknek az a célja, például Németországban, ahol az a cél állampolgárok érzelmeit fel, felkorbácsolják, miközben a valóságot nem tükrözi a munkájuk. Feladatunk, hogy ezt megakadályozzuk. Aztán úgy gondolom, hogy ha a szennyesünket kiteregetjük, akkor már kezdhetjük azzal, hogy Németországban vannak olyan repterek, amelyek nem működnek megfelelően. Tehát nagyon fontos, hogy az állampolgárok bízzanak bennünk, és ne az történjen, hogy leromboljuk a bizalmukat. Nem szeretnénk valótlan információkkal ellátni az állampolgárokat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy azokat a feladatokat kell ellátnunk, amelyek ránk tartoznak. Aztán említett néhány nagyon fontos dolgot, nevezetesen a több éves értékelés a strukturális alapok és a mezőgazdasági alapot illetően. 2007-2013-as időszak. Most már a hosszú távú auditálásoknak is meg kell, hogy szülessen az eredménye. Én igazából azt várnám, hogy ön már beszámol ezekről az elemekről, elemzi az eredményeket, és ezek alapján módosíthatjuk a strukturális alapok működését. Ez egy nagyon fontos munka. 2007 és 2013 között az volt a fő cél, hogy a regionális különbségeket kiküszöböljük észak, dél, kelet, nyugat. Ez sikerült, vagy csak nagy beruházásokat eszközöltünk, de nem volt eredménye. Fontos ezekre a kérdésekre választ adni. Amióta csak képviselő vagyok, azóta mindig felteszem ezeket a kérdéseket. És továbbra is azt gondolom, hogy amikor valamit beruházunk, akkor fontos, hogy visszajelzést kapjunk az eredményről. Vannak dolgok, amiben eredményesen sikerül fejlesztenünk, és van, ahol nem. De az egyének számára, a tagállamok számára nagyon fontos, hogy tudják, hogy a rááldozott pénz az megváltoztatja az állampolgárok életét, a lehető legjobban használják ezt. Köszönöm. Muss ich nur noch einen Satz dazu? Elnök? Németországban a Spiegel TV-ben volt egy jelentés, egy kikötői alkalmazásról, szociális alapról, struktúrás alapokról, eh, és csalásokról. Na most ezt illetően ennek az egész kadizi történetnek, mert ott játszódik a történet, egy spanyol civil szervezet a kiinduló pontja, amely egyébként rendszeresen bombáz minket azzal a kérdés, hogy tegyünk valamit. Úgyhogy nem tudom, hogy ez Németország számlájára írható-e. Aztán a nagy beruházásokat illetően eltérnek, megoszlanak a vélemények, tudjuk ezt. Nem arról van szó, hogy a gonosz külföldi állam megint tett valamit. Thank you. Uh, on the question raised... Számvőszék elnöke, Ayala Szender asszony. Az értékelést, illetve mi történik a hosszú távú beruházásokkal. Néhány évvel ezelőtt a számvevőszék a bizottság által elfogadott módszer alapján megtette ezt az értékelést. Tehát az ex post értékelések azok mindig részei a jelentéseknek. akiknek az a feladata, hogy ex post értékeléseket végezzenek, hatástanulmányokat, azokról azt tudom mondani, hogy a számfőszék akkor tud értékelni, ha lezárult egy program. Igen, ez hozzásegítheti az állampolgárokat ahhoz, hogy jobban megértsék az uniós programok hozzáadott értéket. Hogy azok a programok, amelyek társfinanszírozottak, hogyan is működtek. Ami a 2007-2013-as időszakot illeti, ezt először le kell zárnunk mert eh, tudják, hogy vannak még eh, folyóban, folyamatban levő kifizetések, Reméljük, hogy amikor az ex értékes megtörténik, akkor tanulhatunk belőle. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a tavaly kezdődött időszak, amely 2020-ban zárul, újra ezeket a hibákat adja. Az időközi értékelés az segítségünkre lehet. De felkarolom a kérdését, és megint csak akik az ex post érdekeseket végzik el, és nekik kell összeállítani, és utána tudunk mi lépni. Köszönöm. Párstász kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a szembőzik elnökének, és magának a szemvevőszéknek. Szerintem ez egy nagyon fontos napirendi pont az éves munkánkban. Tudjuk, hogy mire fogunk koncentrálni a következő évben, tudjuk, hogy lesz 30 külön jelentés, amikre külön figyelnünk kell. Ezen kívül elértünk ahhoz a ponthoz, amikor döntenünk kell, hogy hogyan definiáljuk a szakbizottság és a számvevőszék közti kapcsolatot. Az a benyomásom, hogy a parlament a külön jelentéseket nem megfelelően kezeli. Eddig is volt erre egy eljárás, de az az volt, hogy kineveztünk egy előadót, aki a szakbizottságon belül tartott egy előadást, volt egy vita, született néhány módosító, és végül elfogadtuk az állásfoglalást, és mentesítést garantáltunk a külön jelentésre. Én már mondtam, hogy szerintem nem megfelelő ez az eljárás. Martin Schulzal is beszéltem erről. Szerintem nem lehet 2015-ben megtenni ezt mind a 30 külön jelentéssel. Ha megnézem ezek témáját, némelyik politikai szempontban nagyon érzékeny. Úgyhogy ha olyan állítások szerepelnek ezekben a jelentésekben, amelyek kihatnak az intézményekre, akkor ezek nagyon politizált jelentések. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy milyen jogkörünk van, hogy eh, hogyan értékelhetünk ilyen jelentéseket ki, és talán saját kezdeményezésű jelentéseket is kellene tennünk. Ha a szemvevőszék azt kéri, hogy az Európai Parlament a továbbiakban is támogassa, hozzájáruljon a munkájához, rendben de akkor időben szóljanak, és akkor ennek megfelelően állítjuk össze az ütemtervünket. Ezzel elkerülhetjük azt, hogy a szakbizottsági elnökök értekezletén ilyen nagy legyen a tülekedés. Tehát, hogyha saját kezdeményezés, jelentést állítunk össze. Vagy azt is megtehetnénk, hogy ezekre a külön jelentésekre mindre csinálunk egy saját kezdeményezésű jelentés, vagy fölteszünk a plenárison egy szóbeli kérdést. Tehát vannak eljárási opciók, de döntenünk kell. Például a Görögországnak nyújtott segítjék el kell döntenünk, hogy az EU számára mi volt a legjobb módszer. Ha a számvevőszék kritizálja a bizottságot ez ügyben, akkor nekünk feladatunk, hogy életre hívjunk egy külön bizottságot, megvizsgáljuk a költségeket, meghívjuk a bizottság tagjait, és folyjon egy vita aminek aztán az lenne a hatása, hogy elfogadnánk egy jelentés, ami a mentesítési jelentésnek szerves része lenne. Azért hozom ezt fel, mert mindenkiben felmerül a kérdés. A számvevőszék tudná -e időben jelezni Gressle asszony felé, ha várható egy különösen fontos jelentés. Vannak olyan volt képviselők, volt miniszterek, akik most a szemvelőszék tagjai. Ők nagyon jól fel tudják mérni, hogy egy téma politikailag érzékeny sem érzékelik a kis nüanszokat. Tehát időben fel tudná hívni a ellenőrzési bizottság elnökének a figyelmét arra, hogy ilyen téma következik, és hogy kellene -e erről vitát tartanunk, és feltennünk egy szóbeli kérdést. Ez nem az első kérdésem. A második kérdésem a következő. Ön beszélt a irányelvek megvalósításáról az egyes tagállamokban. Nagyon nagyok a viták ezt illetően, például a kiküldetési irányelvet illetően, vagy múlt évben volt egy másik irányelv a szociális dömpingről. Ez gyakorlatilag egy módosított irányelv volt. Ilyenkor az alapjogszabályt vizsgálják meg, vagy a módosított tervezetet is. Választ? Köszönöm a kérdést. Rövid a válaszom az első kérdésére. Ma délután lehetséges benne, és gondolom Villa is egyetért, hogy önök és a titkárságuk egy előrejelzést kapjanak arról, hogy 2015-ben milyen ütemezéssel kívánjuk megvalósítani a külön jelentéseket. Persze ezt rugalmasan kell kezelni, három havonta felülvizsgáljuk a tervet. Ön említette a görögországi task force-ot, Hát van egy elképzelés, hogy mikor lesz ebből jelentés. De csak annyit tudunk mondani, hogy egy bizonyos hónapban várható. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor jobban reagálhatnak a saját kezdeményezésű jelentéssel, vagy ahogyan szeretnének reagálni. valami esetleg önök által alkalmasabbnak ítélt módszerre. A menedékjog harmadik ország állampolgárainak kérelme, ezek is nagyon fontos témák. És például ez egyben júniusra születik egy jelentésünk. Nos, ma estig szerintem át tudjuk adni önöknek ezt a jelzés értékű ütemtervet. Ez egy munkadokumentum. És az a célja, hogy az önök szakbizottságának elősegítsük azt, hogy a mi jelentéseinkre fölkészüljenek. Villai tele a felelős kolléga, és majd ő megnézi, hogy a közös érdekeket hogyan kezelhetjük ez ügyben. A második kérdés a jogalkotási javaslatok és az irányelvek kérdése. Erről már van egy véleményünk. Az új fejleményeket még nem tudtuk figyelembe venni, de akkor följegyzem ezt is, és ráállítom kollégáimat, hogy van-e valami eredmény. Köszönöm. Kollégi Wagen, bitte. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a szembeveszék elnökének, hogy eljött és bemutatta nekünk az éves munkaprogramot. Elnézést szeretnék kérni a késésért, de ez az Eurostar késése miatt volt, ma is egy órát késett, a hétvégén nem közlekedett, elnézést. Röviden elolvastam a jelentést, és meglepett az, hogy csökkenni fog a speciális jelentések száma. A vita múltban arról szólt, hogy biztosítsuk azt, hogy ne csak a számok stimmeljenek, hanem a témák is, amelyekre a jelentések kitérnek, illetve aktuális témák legyenek ezek. Hát nem tudom, hogy a jelentések számának növelése ebbe illeszkedik-e. Ön azt érzi -e, hogy a parlament, illetve az EU világos annak kapcsán, hogy milyen témákat szeretne a parlament látni, illetve ez a szakbizottság ezekben a jelentésekben, ami a teljesítéseket illeti. Az elmúlt hónapokban elmondtuk azt, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az eredményekre, a teljesítményekre a jelentésekben, és felmerül bennem ez a kérdés, hogy 2015-ben a teljesítményekre vonatkozóan több előrejelzés létezik-e már, tehát szeretnének-e majd a jelentéseikben 2015-ben nagyobb hangsúlyt fektetni erre a témára. Köszönöm szépen Vogan úr kérdését. Önnek egyre több órája volt arra, hogy elolvassa a jelentésünket, az éves munkaprogramunkat. Valóban tervezzük azt, hogy az elkövetkező évben kb. 30 jelentést eh, tegyünk közé ebben az évben. Ehm, azt gondolom, Ez illeszkedik eh, ahhoz a kihíváshoz is, amelyet magunk számára megfogalmaztunk. Szeretnénk forrásainkat a leghatékonyabb módon felhasználni. Ez pedig azt is jelenti, hogy az érintetteket meg szeretnénk hallgatni, a gályaikat figyelembe szeretnénk venni, saját eh, stratégiánk és eh, prioritásaink szerint. Ahogy bevezetőmben elmondtam, azok az auditok, amelyeket 2015-ben szeretnénk elkészíteni, összhangban állnak stratégiai céljainkkal, meg szeretnénk nézni azt, hogy létezik-e hozzáadott érték az Európai Unió által társfinanszírozott projektokban. Azt szeretnénk megvizsgálni, hogy az EU hozzájárul-e a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelemhez, illetve biztosítani szeretnénk, mint említettem, a közfinanszírozás fenntarthatóságát. Tehát abban a szempontból, hogy a témák relevánsak-e, az önkérdésre visszatérve, igen, erre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, és reméljük azt, hogy a parlament a munkanélküliséggel foglalkozó három jelentésünket, ez a fiatalok munkanélküliségére vonatkozó anyagainkat a lehető legjobb módon felhasználja majd, illetve a pénzügyi és gazdasági kormányzásra vonatkozó jelentésünket nem csak a görög segítségnyújtásra gondolok itt, hanem az európai pénzügyi stabilizálódási mechanizmus megvalósítását is. Erről talán már elfeledkeztünk, de itt jelentős felelősség kapcsolódik a költségvetés megvalósításához is. Ami pedig a túlzott deficitet illeti, ezek égető fontos témák. Itt a teljesítményre helyezzük a hangsúlyt, ez világos, illetve megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy mindez hogyan illeszkedik annak értékeléséhez, hogy ezek az eszközök, ezek a politikák a megfelelő eredményre vezettek-e, elérték-e céljukat, illetve hogy ez az eredmény születette, amelyet vártunk ezek programok finanszírozásánál tehát szeretnénk a teljesítményre összpontosítani. Ezen kívül reméljük azt, hogy éves jelentésünkben teljesítményorientáltabbá tudjuk tenni majd az éves jelentésünket, Remélem, sikerül megfelelni az önök elvárásainak is, ami az időszerűséget, a minőséget és a témák aktualitását illeti. Köszönöm. Vielen Dank, Kollegin Ayala Sender, bitte. Köszönöm szépen, Ayala Sender kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a külön jelentéseket illeti, nagyon örülök annak, amit javasolt az elnök úr. Strasbourgban alkalmam volt Hautala asszonynal eszmecserét folytatni, és azzal a témával is foglalkoztunk, hogy hogyan lehet ezeket a speciális külön jelentéseket jobb módon figyelembe venni. Néha frusztráló dolog ez, hiszen ezek a munkadokumentumok, ezeket még csak formális módon nem is fogadjuk el a parlamentben, közülük néhány bekerül a mentesítési jelentésbe, Viszont vannak olyan speciális jelentések, külön jelentések, amelyek csak az eszmecseréig viszik. Természetesen azt is figyelembe kell, hogy vegyük, hogy mi a számvevőszék feladata, függetlenségét tekintve, és nekünk a parlamentben más feladataink vannak, de lehet, hogy a koordinátorokkal összeülhetnénk, és megvizsgálhatnánk azt, hogy a jogalkotási időszakban ez a mandátum alatt a számvevőszék eh, munkáját hogyan tudjuk jobban figyelembe venni. Tehát eh, nem azt várjuk a számvevőszéktől, hogy elmondja politikai szempontból mi, mi releváns, a saját jelentését kell megfogalmaznia a számvevőszéknek, viszont figyelembe kell venni azt, hogy a számvevőszék valamit bemutat nekünk, eh, mégpedig túlságosan korán, a folyamat korai pontján, 2015-ös év elhangzott, és a parlamentnek ebben az évben döntést kell hozni az ellenőrzéseket illetően, de az adhok bizottságok kapcsán is öt jelentés készült a vidéki térség fejlesztéséről például. És itt, eh, itt eh, kiegészítő jellege is megnyilvánul a kapreformnak, illetve a kormányzással kapcsolatos problémák. Ezek mind-mind eh, fontos kérdések. Fontos lenne nem egyszerűen két fontos témát pusztán kiragadni. A, azokat a témákat, amelyek a parlament számára politikai szempontból fontosak. Nem csak az ellenőrzéseket illetően, hanem ami a szakbizottságokat illeti, az új házszabálynak úgy ennek megfelelően. Itt elképzelhetőek a, az bizottságok is, két-három saját kezdeményezési jelentés készülhetne az év végéig. Itt különleges jelentésekről van szó, nem csak a mi saját kezdeményezési jelentéseinkről, ezek részben korlátozottak. Meg kell próbálnunk az elnökök értekezletén elmondani azt, hogy itt ilyen jelentéseket szeretnénk látni, hiszen ez összhangban áll az ügyrendel, különböző jelentéseket össze lehetne foglalni, a szemvőszék jelentéseit olyan témákban, amelyekről a parlament úgy érzi, hogy ezek fontosak a mostani mandátum alatt. Ezekről a témákról vitát folytathatnánk, és nem pusztán a parlamenti eljárást használhatnánk erre, hanem a plenárist is bevonhatnánk mindenbe. Beszélhetnénk a plenárison és ezekről a témákról, és így lehetőségünk lenne arra is, hogy kifelé dolgozzunk, úgymond, így a számvevőszék munkáját sokkal jobban figyelembe vennénk a teljes parlamenti eljárás alatt, tehát nem pusztán szakbizottsági eszmecsere tárgyává válna ez a kérdés, és mi jelentéstevőként, árnyék jelentéstevőként végezzük a munkákat, dolgozunk, dolgozunk ezeken a jelentéseken, tehát ezeket egyre teljesebben képviselhetnénk. Tehát nem tudok még módosítókat sem benyújtani bizonyos témákban, és ami az én munka dokumentumot illeti, hát ez is feledésbe merül majd egy idő után. Jó lenne bizonyos jelentéseket összefogni, nem csak egy év jelentéseit, hanem például a bevándorlás is nagyon fontos téma, más témákkal ez összevonható, és ezeket parlamenti szempontból kéne kezelnünk. Én frusztrált vagyok, önök keményen dolgoznak, mi is keményen dolgozunk azokon a szövegeken, amelyeket önök nyújtanak be. Viszont amikor a valóságról van szó, az igazságról, a cselekvésről, a kifelé történő megnyilvánulásról, akkor ezt nem látja már az ember a parlamentben. És önök is megérdemelnék azt, hogy a saját munkájuk kifelé egyértelműbben megnyilvánulna. Tehát eh, nagyon fontos lenne egy pozitív eljárást kidolgozni azért, hogy más szakbizottságok is ebben részt vehessenek, különösen olyan témáknál, amelyek konkrét kézzelfogható témák a 2015-ös év tekintetében a vidékfejlesztés például egy fontos téma, és nyilván a szakbizottságokat is érdekelni fogják ezek a témák. Egy olyan eljárást dolgozhatnánk ki, amely a parlamenti eljárást segítené ezeknél a különös, különleges jelentéseknél. So I, I, i, if I was misinterpreted, I was not trying to tell to you. What... Én nem azt akartam önöknek elmagyarázni, hogy politikai szempontból mi fontos, vagy mi nem. Sajnálom, ha félreértettek. A célunk az, hogy segítsük ennek a bizottságnak a munkáját, ennek a parlamentnek a munkáját a leghatékonyabb módon, azért, hogy az összes bizottság figyelmét felhívjuk arra, hogy mit is szeretnénk ebben az évben elérni. És természetesen a legjobb, amit tehetünk, és én ezt ma este is el szeretném önöknek mondani, tehát fontos megneveznünk azt, hogy decemberig ezt és ezt és ezt a jelentést kell elkészíteni. Ez segítene bennünket abban, hogy mi is megértsük az önök munkájának jobb értékelését, tehát ha novemberben állunk elő 8 külön jelentéssel, akkor lehet, hogy ez az éves jelentés mellett már túl sok, tehát eh, fel kell tegyük a kérdést azt, hogy hogyan tudjuk ezeket a jelentéseket eh, jobban illeszteni a kapacitásokhoz. Hogyha ezek a jelentések teljes mértékben figyelembe veszik azt, hogy a parlament szabályai mire tesznek lehetőséget, az összes szakbizottság teljes bevonásával olyan kérdésekben, amelyek ezeket a szakbizottságokat érintik, akkor ez nekünk feltétlenül célunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani, hogy eljött ülésünkre, de szeretnék a legutóbbi viták tükrében is még néhány dolgot mondani a féléves értékelés, félidős értékelés um, úgymond nem hat hónap múlva lesz, hanem néhány hét múlva. Koordinátorok ülésén úgy döntöttünk, hogy a külön jelentéseknél meghívjuk a szakbizottságokat. Ez szerepel ennek a háznak az ügyrendjében, és uh, ez egy kérés is részünkről, ez rendszeresen történik, történik minden alkalommal, és hogyha a szakbizottságok képviseletében nem jön senki, akkor ez sajnálatos. Tehát ne tegyünk úgy, mintha nem terveztünk volna semmit, mi ezt rendszeresen megtesszük. Ennek a szakbizottságnak a legnagyobb érdeke az, hogy a szakbizottságokkal együtt dolgozom. De én nem szeretném azt, hogy a többi szakbizottság beszéljen arról, hogy mi hogyan dolgozunk együtt a számvevőszékkel hiszen itt egy kétfrontos csata bontakozhat ki, ebből ennek nincsen értelme. Tehát ezt a szakbizottságot igenis érdekli az, hogy együtt dolgozzunk a szakbizottságokkal, ezeket rendszeresen, folyamatosan meg is hívjuk mindig, és az összes koordinátornak lehetősége van ember a szakbizottságban arra, hogy saját kezdeményezésű jelentést kezdeményezzen a külön jelentésekről is. Ez eddig nem valósult meg, de ez csak egy megállapítás, ennyit szerettem volna erről mondani. Tehát ha jobban bíznának bennünk, mi is többet tehetnénk. Nem szeretném elnök úr önt frusztrálni. Az elmúlt évben 28, az el, előtt levő időszakban 20 külön jelentésünk volt, most 35-re számítunk, tehát én az ön szemébe is nézek, tehát ez nem elég, ha valaki azt mondja, hogy olvastam a jelentést, foglalkoztam a témával. Tehát a szavahihetőség előszobája az, hogy vegyük igenis először is tudomásul a dolgokat. Tehát ha külön jelentést egy kolléga végzi, vagy maximum kettő, akkor ez nem elég. Tehát mi az, amit elvárnak tőlünk, mi az, amivel megbíznak bennünket a számvevőszéki jelentése kapcsán, ez számunkra is fontos kérdés, hiszen amúgy is rengeteg munkánk van. Kérem, hogy vegyék komolyan ezt a munkát, azt gondolom, hogy a külön jelentések igenis fontos eszközt képviselnek, ugyanúgy, ahogy az éves jelentés is nagyon fontos eszköz az Európai Unió számára. Fontos, hogy megismerjük a gyenge pontokat, az erősségeket, az erős pontokat látjuk. Ha nem tudunk azonban a gyenge pontokon célzottabban dolgozni, akkor többet kell majd beszélnünk az erősebb pontokról, hiszen csak halmozódnak a gyenge pontok, de ez nem fog bennünket segíteni. Tehát elnök úr, várjuk a különjelentéseket, köztük van néhány olyan, amelyet különösen várok, és kérem önt és a szemvőszégi kollégákat, hogy tegyék tartalmasra ezeket a jelentéseket, azért, hogy ta- találjunk bennük támpontokat. Vannak nagyon-nagyon fontos különjelentések, azért, mert ezekben számos információ szerepel, és vannak más különjelentések is, amelyek kapcsán az embernek vannak kételjei, nyilván önöknek is. Köszönöm szépen elnök úr még egyszer jelenlétét, továbbra is kapcsolatban maradunk, különösen ebben a témában, ez a téma meghatározó, mint említettem, és én is biztosítani szeretném önt afelől, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szakbizottságokat is jobban invitáljuk ezekre a témákra, és rábírjuk őket arra, hogy a külön jelentéseket olvassák, foglalkozzanak velük. Köszönöm szépen az élénk vitát önnel. Majd a menetrenddel még foglalkozunk a külön jelentése kapcsán. Köszönöm szépen, hogy eljött. Folytatjuk a hatos napi rendi ponttal, zöldség gyümölcságozat. a 2007-es reform óta elsoglást kell készítenünk, és a jelentéstevő kap most szót, Bitera asszony. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pragnę w sposób możliwie skondensować. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. És az állásfoglalás tervezett szövegét szeretném bemutatni. Ez az állásfoglalás az Agri számára készült a 2007-es reform kapcsán Fontos, hogy a termelői szervezetek támogatása legyen a cél. A válságokat szeretnénk elkerülni, illetve bizonyos ösztönző tényezők kerültek ki dolgozásra, az nemzetközi együttműködés, és ebben a reformban a termelő szervezetek fontos, hogy továbbfejlődjenek, erősödjenek, az ösztönző tényezőknek köszönhetően a termelői szervezetek létrehozhatnak egy üzemi alapot, azért, hogy az operatív programokat, amelyeket a tagországok elfogadtak, meg tudják valósítani. Ezt az alapot a termelői szervezetek finanszírozzák, illetve az Európai Unió is. Bizonyos térségekben átmeneti támogatás nyújtásra is lehetőség van, annak érdekében, hogy a termelőket arra bátorítsuk, hogy csoportokat alkossanak. Ez a finanszírozás visszatéríthető az EU részéről, abban az esetben, hogyha a termelői csoport hivatalos csoportként elismertetésre került. Ami a Költségvetési Szakbizottságot illeti, mi aggódunk amiatt, hogy az információk, amelyek a konzultáció után összegyűjtésre kerültek a gyümölcs és zöldség ágazatban. Június 4-én került sor erre a közkonzultációra 2006 és 2012 között. Az említett jelentés ezzel a konzultációval nem foglalkozik. Mi felhívnánk a figyelmet arra, hogy 2004 és 10 között csökkent a növényi gyümölcs termesztésre használt területek aránya, illetve jelentős mértékben csökkent a gyümölcs és növénytermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági üzemek száma. Az átlagos terület nagysága növekedett, csökkent azonban a zöldség és gyümölcs termelés az EU-ban. És ugyanebben az időszakban az átlagos értéke a gyümölcs és növénytermesztésnek csekély mértékben növekedett. A szegbizottságunk üdvözli a szervezettségi szint növekedését, illetve a termelői szervezetek számának növekedését, illetve a különböző szerveződések kialakulását. egyre több termelői csoport tartozik valamilyen egyesülethez. Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy bizonyos tagországokban túlságosan alacsony a szervezettség szintje a termelőknél, tekintve mind a termelők számát, mind pedig a piaci részesedési arányt. A legtöbb termelő, különösen az EU déli tagországaiban, illetve olyan tagországokban, amelyek 2004 után csatlakoztak, nem tudják az EU-s szabályozásokat teljes mértékben kihasználni. Aggódunk amiatt, hogy a 2007 előtt meghatározott cél a 60%-os cél 2013 még nem érhető el jest zaniepokojona faktem, że największe organizacje producentów otrzymują około Amiatt is aggódik szakbizottságunk, hogy a legnagyobb tervelői szervezet kapja 70%-át az EU-s támogatásoknak. Illetve aggódunk, ami az a 2012-es értékelési jelentések alapján, amely 13 tagországra szért ki, úgy tűnik, hogy az operatív programok nem járulnak hozzá a termelői költségek optimalizálásához, illetve a termelői árak stabilizálásához. Brak starań ukierunkowanych na określone cele na rzecz ochrony środowiska. Ezen felül kevés erőfeszítés tanúi vagyunk a környezetvédelem megerősítését szolgáló erőfeszítés nem látunk eleget, és a nemzeti stratégiákban is hiányosságokat látunk, túl sok a cél, és nincsen konkrét és megfelelő stratégia. Ráadásul a megelőző eszközök sem megnyugtatóak. Ezen túl a termés biztosítása is nagyon fontos. Nagyon szomorúak vagyunk, hogy nincsenek olyan elővigyázatossági intézkedések, amelyek segítenének abban, hogy a termelői szervezetek megfelelően értelmezzék a teljesítményindikátorokat. Ráadásul a termelői szervezetek ellenőrzésében hiányosságok mutatkoznak. A nemzeti igazgatások ellenőrzésében hiányosságok mutatkoznak. Sajno, sajnáljuk tehát, hogy az ellenőrzés nem hatékonyabb, és hogy erről nem szólnak a jelentések. Hangsúlyozzuk, hogy az Agri főigazgatóság főigazgatójának 2014-es éves jelentésében fenntartást iktatott be a termelői szervezetek kapcsán. Szakbizottságunk megállapítja azt is, hogy az orosz embargó 2014. szeptemberében hirdették ezt ki. Tehát az orosz embargó után jobb kríziskezelési eszközökre van szükség. Arra kérjük a, szakbizottság, arra kérjük a bizottságot, hogy tájékoztasson bennünket, hogy milyen kereteken belül érvényesítették azt a szabályt, mi szerint minden operatív programnak legalább 10%-át környezetvédelmi célokra kell folytatni. Kíváncsian várom a módosító indítványokat, és köszönöm elnök asszony. Köszönjük szépen ezt a jelentést. Most pedig megnyitom a szót, megnyitom a vitát a tagok számára. Nézem, ki is kér szót. olyan lesz Anders asszony. Inyesz. <laughs> Thanks. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Terra úrnak szeretném megköszönni, hogy a Spitér a kollégának szeretném megköszönni, hogy ezt a véleményt elkészítette. És köszönöm, hogy különböző szempontokat is megjelenítette, eh, amelyek eh, hiányosságokat tartalmaznak, rávilágítanak a hiányosságokra, illetve megmutatják, hogy milyen többletértékekkel járhat ez a, ez a program. A szocialista frakció, az én frakció módosítókat készít elő. Most csupán annyit szerettem volna mondani, hogy ez nem egy exkluzív, kizáró jellegű rendszer. Voltak ugyanis a kifizetések során már ex ante korlátozások. Ám a termelői szervezetek tekintetében ez a korlátozás nem érvényesül. De egy-két esetben és egy-két ország esetében olyan bonyolult a helyzet, Annyira bonyolult az egész rendszer, hogy nem is lehet másként eljárni. Például, amikor egy ugyanazon a kiadási tételt öt különböző vizsgálattárgyává lehet tenni. Ez pedig bizony oda vezet, hogy jog bizonytalanság jöhet létre. És Sok esetben pedig mindez oda vezet, hogy a gazdálkodók akik haszonélvezői volnának voltak éppen ennek a pénznek, kívül maradnak a termelői szervezetekből. Másrészt, ha történetileg tekintünk a helyzetre, a small is beautiful, a kicsi, a szép elvet követik sokan. Másrészt a hatékonyság gyakran nem a kis léptékben érvényesül. Ez az a két szempont, amely meghatározza a munkát. Hiszen egy bizonyos üzemmérettől a támogatások nem használhatók fel hatékonyan. Azaz, ha túl kicsi az üzemméret, akkor nem lehet jól a támogatásokat felhasználni. Így minimum üzemméretre szükség van a közös együttműködés hatékony megteremtéséhez a legkisebb vállalkozások, a legkisebb gazdálkodók számára vannak más támogatások. Ezeket a támogatásokat valóban a termelői szervezetekre kell koncentrálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a rendszer és a előadó által említett előzetes konzultáció pozitív eredményeket mutatott fel. Csolos biztos volt javaslatát elutasították. Mert bizony, ezt valljuk be, voltak nagy szövetségek, akik ellenezték ezt. Csupán egy problémával álltunk szemben, ez pedig az orosz embargó, az orosz krízis kapcsán jött létre. Itt egy nagyon gyors válaszadásra volt szükség. Lengyelország esetében például különösen nagy kihatása volt a, az embargónak, és itt is nagyon gyors fellépést kellett alkalmazni. Nagyon súlyos kihatásokkal nézett szembe a lengyel gazdaság. De persze ez egy punktuális, egy, egy konkrét kérdésre vetített, és nem általános vita. De ezekkel a szempontokkal érdemes talán kiegészíteni ezt a véleménytervezetet, amelyel biztos, hogy még javíthatjuk annak a minőségét. Köszönöm. Kérje még más a szót a képviselők közül? Nem, hogyha nem, akkor megadnám a bizottságnak a szót, és megkérném, hogy kommentálja az itt elhangzottakat, utána pedig megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm az előadó asszonynak is a véleményét. Úgy gondolom, hogy érdemes talán egy-két szemponttal kiegészíteni a közös piac szervezésről mondottakat, hiszen mi a magunk részéről azt is vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a jelenlegi helyzetet javítani. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy ez vélhetőleg a legbonyolultabb közös piaci szervezet, szervezés, mely jelenleg működik. Éppen annak fényében, amit a Jada Sanders hogy néhány perccel ezelőtt mondott. Nagyon más hagyományok érvényesülnek az egyes tagállamokban. És amikor a résztvevő termelők számát vizsgáljuk meg az egyes tagállamokban, láthatjuk, hogy óriási nagy a különbség, mely mutatkozik a régebbi tagállamokban az együttműködés szintje sokkal magasabb szintű, mint az újabb tagállamokban. Ez pedig arra világít rá, hogy az idő is, időre is szükség van ahhoz, hogy az egyes termelők termelői szervezetekbe tömörüljenek, az együttműködés szelleme elterjedjen körükben. De biztosíthatom önöket, hogy ez számunkra az egész rendszer sikerének az áloga, az tehát, hogy biztosítsuk mindenki számára a részvételt a rendszerben. Van egy további szempont is, melyet nem szeretnék elhallgatni, ez pedig a szabályok komplexitásának kérdése. Gyakran úgy élhetik meg a termelők, hogy a jogi keretek sem teljesen világosak. És ezt bizony a jelenlegi rendszer hiányosságoként értékelhetjük. Részben azonban ezen aggályokra igyekszem választ adni. A del, igyekszik a bizottság a delegált és végrehajtási jogi aktusok megfogalmazásával választ adni próbáljuk tisztázni a helyzetet ezekkel a végrehajtási szabályokkal. A 2015-ös év során fogadjuk ezeket majd el. Úgy gondolom ezen felül, hogy a szakbizottság véleménytervezete rávilágít arra is, hogy kinek milyen felelősségi köre van, illetve hogy maguk a tagállamok milyen felelősséggel bírnak. Teljesen világos, hogy még gyorsabban kell reagálnunk egyes területeken, és mindez, amit idáig tettünk, nem elegendő, illetve ideig csak annyit tettük, hogy rendsz, arra kértük a tagállamokat, hogy rendszeresebb módon számoljanak be nekünk arról, hogy a mutatószámokat, az indikátorokat milyen alapokon számítják ki, annak érdekében, hogy még gyorsabban reagálhassunk a valóság kihívásaira. A little bit forward looking into this week, uh, the commission will certainly build upon the result. A bizottság természetesen az önök véleményének észrevételeire is építeni fog, és a jövő szerdán az Agri szakbizottság egy workshopot is tart majd az egyes szereplők számára a kérdés megvitatása érdekében, és ennek a workshopnak a figyel- észrevételeit is figyelembe vesszük, és ez alapján próbáljuk majd a szakpolitika módosítására vonatkozó javaslatainkat megfogalmazni. Ami pedig a konkrét problémákat illeti az egyes tagállamokban, négy akciótervet fogalmaztunk meg. Olyan tagállamok kapcsán, ahol a zöldség, gyümölcs, KPS alkalmazása hiányosságokat mutatott. A tagállamok teljes együttműködésükről biztosítottak, és meg is kaptuk a szükséges információt tőlük, különösen a hiba százalékok tekintetében. Talán még egy utolsó észrevétel az orosz válság kapcsán. Teljesen egyetértek azzal, hogy nagyon nehéz ezt előre látni, ennek a alakulását előre látni. Korlátozott lehetőségeink vannak az ilyen krízisek előzetes megakadályozására egyik napról a másikra ránk szakad egy ilyen válság, nem lehet ezeket előrejelezni, de az bizonyos, hogy olyan belső igazgatási mechanizmust kell alkalmazni, amely segít abban, hogy a múlthoz hasonlóan gyorsan és hatékonyan lépjünk fel. Végezetül ...600 ezer tonna terméket kellett kivonni a piacról, ezzel segítve az európai termelőket. Köszönöm szépen. Megköszönöm az Európai Bizottságnak az észrevételét, a hozzászólását, és végezetül még megadnám Peter asszonynak, az előadónak a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, az ideigi tapasztalataink alapján illetve az ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapíthatjuk, hogy a rendszer alapjait nagyon világosan kell, kell körvonalazni, figyelembe véve nem csak a tagállamok specifikus feltételeit, hanem a tagállamokon belüli régiók helyzetét is. Hiszen a programok felhasználásában mutatkozó különbségek az egyes tagállamokon belül mutatkozó gazdasági különbségekből is erednek, de nem csak innen, hanem mentális, gondolkodásmódbeli különbségekre is visszavezethetőek. Az elvek tehát azonosak kell, hogy legyenek, de ugyanakkor meg kell akadályoznunk, hogy ezek túlzott bürokratikus terhet rójanak a szereplőkre. Úgy hiszem, hogy ez egy reális cél, és el is érhető. Köszönöm. Köszönöm szépen, Peter asszonynak elmondom a határidőket. A módosítók benyújtásának határideje január 27-e. Február 21-én szavazunk itt a mi szakbizottságunkban, és március 24-én fogadja el a jelentést az AGRI, az Illetéke Szakbizottság. Hetes napi rendi pont, külön jelentés, a regionális beruházási eszközök által nyújtott támogatások és a pénzintézeti hitelek ötvözésének eredményessége az unió külső politikáinak támogatása szempontjából. Először is Karol Pixten nek adom meg a szót, aki a számbebiszik részéről foglalkozik ezzel a jelentéssel. Köszönöm szépen, elnök úr! Tiszteltem képviselők! Nagy figyelemmel követtem a vitájukat a számvevőszék munkaprogramjáról, és rövid bevezetőt szeretnék mondani, mint egy üdvözlő, elismerő hangnemben. Az Európai Bizottság új stratégiai beruházási tervét többször említették már. Azok számára, akiket akiket akik a stratégiai beruházási tervet egy új oldalról akarják megvilágítva látni, nos azok számára a blendingről, tehát a mostani az hitelek ötvözésének eredményességéről szóló jelentés nagyon hasznos lehet. Más szakpolitikai területről van szó, de a pénzügyi eszközök, illetve a felügyeleti eszközök hasonlóak. Az EIB vagy az EKB a két intézmény itt a mi esetünkben ugye költségvetési terv, pénzt használnak, a beruházási tervben költségvetési eszközt és EIB pénzt, pénzt van az emelő hatás, a leverage hatás, 9-10-szeres emelő hatást ér el a Juncker terv, illetve ez a hitelötvözési program, a Juncker terv pedig 15-szörös emeltjű, vagy emelő hatást akar elérni, tehát nagyon sok a hasonlóság. E két terv között egyrészt tehát a stratégiai beruházási terv, vagy a Juncker terv között, másrészt pedig a, az itt vitatott um, támogatások és hitelek ötvözésének eredményessége között. Nagyon örülök ezért, hogy az elnök elmondta a speciális jelentés címét, hiszen nem olyan cím ez, amely egykönnyen, amelyet egykönnyen eh, meg, megígyez az ember. Tehát miről van itt szó? Fejlesztési politikáról, és az ötvözésről, a pénzintézeti hitelek ötvözéséről, tehát támogatási eszközök és pénzintézeti hitelek ötvözéséről, négy pénzintézetről van szó, és ezeket vizsgálta meg a számbevőszék. Három dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt a tényről valamit. A Soltesz úr által a dokumentumban elmondottakat nem akarom megismételni, ez kitűnően össze foglalta az önök előadója. Ezeket tehát nem akarom, az ő észrevételeit nem akarom megismételni, hanem az auditról szeretnék beszélni. Először is, tehát a témáról mondanék néhány szót. És emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy amikor a számbevőszék egy tematikus audit mellett dönt, négy fő kritériumot vesz figyelemre. Melyek ezek? A materialitás, a 2007-2014-es időszakban több mint 2,1 milliárdot alokáltak e projektekre, ez a materialitás szempontja. Megvizsgáljuk ezen felül a kockázatokat, megvizsgáljuk tehát, hogy magas kockázat áll-e fenn, vagy sem, Már pedig a pénz felhasználásának helye alapján és más szempontok alapján osztjuk be a kockázatokat, itt pedig nagyon magas kockázatokkal van dolgunk, a szereplőinknek van valami érdeke az ügyben, vagy sem, ez is egy szempont, persze, hogy van, erről nincsen, nem lehet vita, valamint auditálták -e ezt a témát korábban, vagy nem. Erre a kérdésre pedig nem eh, már válaszoltunk, tehát nagyon jó oka és alapja volt annak, hogy a számbevőszék megvizsgálja a blending, vagy a hitelek és a, és a támogatások ötvözésének politikáját. Tudom, hogy a modalitásoknak nagyon sok támogatója van, nagyon neves pénzügyi intézetek támogatják, megemlítettem őket. Kreditanstalt für Wiederausbau Frankfurt, akkor a párizsiak, a beruházási bank és a fejlesztési bank is. Úgyhogy ez a négy pénzügyi szereplő nagyon támogatja ezt a tervet ahogy mondtam, a tőkeáttétel támogatja, ezen kívül a tőkeáttételen keresztül hatalmas projekteket, azok finanszírozását. Persze a végcél az az, hogy olyan beruházások, amelyeket a piac kilökött volna, azok is megvalósíthatóvá váljanak. Egy másik előnye az, hogy az érintettek jobban tudják koordinálni a munkájukat a donorokkal, a támogatókkal. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a döntéshozatali folyamat nem egyszerű. Sőt, nehéz. Először is dönteni kell az ügyben, hogy egy EU hozzájárulás a költségvetésből vagy a fejlesztési alapból szükséges -e egy projekt beindításához, vagy a projektet EU-s támogatás nélkül sem lehet indítani, ami nyilvánvalóan üdvözletesebb. Úgyhogy ez nem egy könnyű kérdés. Aztán a bizottságnak döntenie kell, hogy milyen formában nyújtanak támogatást, melyik a legmegfelelőbb. Említettem néhány modalitás, lehet garancia, közvetlen tőke, pumpálás, vagy kamattámogatás, vagy technikai segítségnyújtás. Ezt lehet a függelékben is olvasni. Úgyhogy melyik a legmegfelelőbb támogatási forma? Aztán a bizottságnak döntenie kell, hogy mi a maximum a támogatásnak, Tehát az EU hozzájárulás kérdése általában közvetlen támogatás, kamat támogatás vagy garancia portfólióval történik, ahogy már említettem. Aztán a projektek, amelyeket részben az EU-s pénzekből finanszíroznak, nagy állami projektek. Ezt láthatják a dokumentumban, gyakran közlekedés és energia területén. Gyakran több mint 100 millió eurós beruházást igényelnek. A bizottság részéből egy és 40 millió euró között ingadozhat projektenként aztán az auditálás. Először kérdésekkel indítunk. Itt van az osztályvezető és a csapatvezető. Tudják, hogy ezek a kérdések már behatárolják azt, hogy milyen tevékenységre kérdezünk rá ebben a külön jelentésben két kérdést tettünk fel. Először is, hogy milyen projektről van szó, ki irányítja, a második pedig, mi az eredménye várhatóan a projektnek. Uh, Először a projekt összeállítása és irányítása a végkövetkeztetés az, hogy általában véve megfelelő a struktúrája a projektnek, az eljárások javultak. Ez egy pozitív következtetés. De amikor különjelentést írunk a számvőszékben, akkor nagyon gyakran ott van a de. De. A számvevőszék kritizálja a bizottság irányításának bizonyos aspektusait. Például általában véve úgy látjuk, hogy megfelelő projekteket választanak ki. De a bizottság értékelése nem domborítja ki megfelelően a hozzáadott értékteremtését, Ez nagyon fontos, mert arról van szó, hogy az adófizetők pénzét odaítéljük, vagy sem. Úgyhogy a bizottságnak ez a fajta értékelési módszere gyakran nem megfelelő. A második kérdés az auditálás előtt. Az előlegeknek az elosztása A dokumentumban két bekezdés látható erről, és megállapítja mindjárt, hogy ez szükségtelenül nagy. Tehát túlságosan nagy ezek az összegek. A harmadik kérdés. Nyolc projektet elemeztünk, arról, hogy milyen terveket támogatnak, és nagyon sok projektről megállapítottuk, hogy túlságosan fluid nem lehet meghatározni. Aztán a következő kérdés, a bizottságnak az irányítása és ellenőrzése. So far for the first audit question. The second question. Um, what are we... A második kérdés. Mi a végkövetkeztetés? A blending eljárásának a várható haszna véleményünk szerint nem sikerült teljes mértékben elérni eddig. Hagy emlékeztessek arra, hogy mi volt a dokumentumnak a alcímei. Az egyik az, hogy a projektek esetében csak az esetek felében bizonyosodott be a haszna. 30 projektet vizsgáltunk meg, és az esetek felében állapította meg a bizottság azt egyértelműen, hogy valóban szükség volt arra, hogy egyfajta ösztöndíjjal, egyfajta támogatással lássák el a projektet. Aztán politikák kirány, kidolgozásában a bizottság szerepe, hogy hogyan befolyásoltak azt, hogy a projektek milyen irányba haladtak. Ezt nem teljes mértékben valósította meg a bizottság. Itt még van mit tenni. A blending eljárása a donorok koordinációját feljavítja, tehát ez ilyen értelme pozitív, másrészt viszont az EU-s finanszírozási források eléggé láthatatlaná válnak. Úgyhogy, elnök úr, mi az elsődleges üzenete ennek a külön jelentésnek, ami a technikainak tűnik? figyelembe véve, hogy mi történik a stratégiai beruházási csomaggal, mi arra a következtetésre jutottunk. hogy a bizottság, hogy amikor a blending eljárását alkalmazzuk, amikor EU-s pénzeket adunk kölcsön, azzal támogatunk, akkor nagyon kell arra koncentrálni, hogy mi az EU-s hozzáadott értéke a projektnek, ezt egyértelműen ki kell domborítani. Ez alapvető fontosságú az audit szempontjából. Mindig, amikor a blending eljárását, tehát a különböző kölcsönök és hitelek formáit össze akarjuk fésülni. Ez alapvető fontosságú, mert különben nagyon kockázatos az eljárás azon kívül a hozzájárulás küszöbértékét meg kell határozni. Hogy ez hogy történik, ez csak úgy lehet, hogyha van elegendő információ egy projektről. Ha nem érhető el a bizottság számára, akkor a bizottság nem tud megfelelő döntést hozni. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor ne vegyen részt a projektben. Ha megnézik a projekteket a jelentésben, akkor azt láthatják, hogy voltak olyan auditálások, ahol egyszerűen nem tudtunk elég információt nyerni a bizottság számára. Persze nyilván a pénzügyi piacokon nagyon sok titkos, bizalmas információ volt, így például a, fran- a pénzügyi intézmények nem nagyon hajlandók megosztani velünk az információkat, még akkor sem, hogyha számunkra nem tűnik veszélyesnek, hogy bizalmasnak az az információ, de fölhasználhatja az ellenfél. Én azt hiszem, hogy sikerült elég rövidre fognom ezt a beszámolómat, úgyhogy itt be is fejezném. Elnök, igen, olyan rövid késre sikerült a beszámolója, úgyhogy következő hozzászól Soltesz úr. Besedo. Torej, eh, kot je bilo že rečeno, kot ste že slišali, gre za mehanizem kombinacije. Köszönöm szépen. Mint hallottuk, egy olyan mechanizmussal van dolgunk, amely összekapcsolja a hiteleket és a támogatásokat, tehát a bizottság által nyújtott támogatásokat különböző pénzintézeti hitelekkel kapcsolja össze, így szándékozva elérni egy nagyobb hitelt, egy nagyobb hatást. Persze nagyon komplex eljárás ez, miközben elvben nem kellene ilyen komplexnek lenni ennek, hiszen egy új pénzügyi együttműködés példáját látjuk, és ez nagyon jó példával járhat elől az egész Európai Unió számára. Mindezzel azt akarom mondani, hogy nem csak abban vagyok biztos, hogy a Junckeri beruházási program párhuzamban állítható ezekkel a vegyes vagy vegyített programokkal, hanem abban is biztos vagyok, hogy ezzel a vegyes fellépéssel nagyon jó hatásokat lehet elérni, hiszen nagyon fontos bankokat sikerült itt megnyerni. Hogyha ez nem így volna, akkor ez nagy különbséget mutatna. Ami pedig a véleményem tartalmát illeti, voltak éppen itt már elhangzott, a mechanizmus célja az, hogy a támogatások hatását összekapcsolja és megerősítse egy emelcsű vagy egy emelő hatást vált, váltson így ki, és így olyan tevékenységek finanszírozását, olyan infrastruktúrális fellépések finanszírozását lehessen biztosítani, amelyeknek mind a gazdaságra, mind a társadalom életére nagyon pozitív kihatásai vannak. Ám amely beruházások valószínűleg a piac számára nem volnának vonzóak, azért, mert hátrányos helyen fekszenek a beruházások, vagy valamilyen módon a piac nem tartja őket vonzónak, és itt szükség van a piaci eszközök és a támogatási eszközök összekapcsolására. Ahogyan már korábban is elhangzott, a 2007-2013-as időszakban 2 millió 600 2,6 millió eurót, majd rá a következő évben másfél milliárd eurót fordítottak erre a célra, komoly nagy pénzintézetek vettek részt itt az együttműködésben. Az is elhangzott már, hogy ezen támogatások olyan projektek finanszírozására fordultak, amelyek például a közlekedés vagy az energiaágazat számára voltak fontosak. 50%-ban részesedtek tehát a közlekedési ágazat és az energiaágazat a támogatásokban. Az is igaz, hogy az utolsó időszakban egyre többször használjuk a ilyen vegyes finanszírozási fellépést. Erre egyre nagyobb szükség van, hiszen egyre kevesebb a közpénz, mely rendelkezésre áll. A számvevőszék a vizsgálat elindításakor a helyszíneket is figyelembe vette, és ebből kockázati tényezőt vezetett le. Az én véleményemben pedig pozitívan értékelem éppen a helyszínek tényezőjét, hiszen olyan helyszínek ezek, ahol a piaci források nem biztos, hogy meg, megszerezhetőek volnának, és így az Európai Unió jelentős pozitív hatást tudott kiváltani a közpénzek, banki hitelek összekapcsolása során. Az értékelés semben véleményem ért, értékelésében pedig egyetértek a számvevőszék vizsgálatával. Az a kérdés, hogy milyen hozzáadott értékkel járnak ezek a, ez a fellépés, és ki ítéli meg, hogy fennáll ez a hozzáadott érték vagy sem. Az Európai Bizottság már a fellépés elején kijelenti, hogy a hozzáadott érték fennáll, ez alapján dönti el a támogatásokat. A helyszín, a kockázatok, a résztvevő szereplők státusa mind-mind figyelembe vendő akkor, amikor meg akarjuk állapítani, fennáll -e az európai hozzáadott érték vagy sem. Nagyon fontos, hogy egy át, átlássuk, hogy az egyes források honnan származnak, mire kerültek felhasználásra. Az átláthatóság célját tehát mindenképpen ki kell hangsúlyozni. Nem csak a gazdasági szempontokat kell figyelembe venni, ugyanakkor a primér gazdasági szempontokat, hanem a hozzáadott szempontokat, például a társadalmi környezetre, a környezetvédelem helyzetére való kihatását e projekteknek. Meg kell vizsgálni tehát, hogy milyen pozitív hozzáadott többletértékkel járnak. Még egyszer mondom, nem elegendő csak a puszta gazdasági szempontokat vizsgálni, hanem szélesebb horizontba ágyazva kell vizsgálni ezeket a pozitív hatásokat. Röviden befejezésképpen még annyit szeretnék mondani, hogy a jövőben ezen összekapcsolási mechanizmussal elérhetjük azokat a fejlesztési célokat, amelyekről az Európai Unió idevágó dokumentumai szólnak. Három területre kell koncentrálni. A tervezésre, a projektek kiválasztására, arra is, hogy az Európai Bizottság rész, szakértői részt vegyenek ebbe a munkában. Ez az első fázis határozza meg, hogy milyen projektek mellett döntünk, milyen projektekbe ruházunk be. Itt fontos, hogy megfelelő kiválasztást folytassunk, és az eredmények is megbízhatóak legyenek. Másodszorban biztosítani kell azt is, hogy az európai forrásokat úgy használjuk fel, hogy különböző területeken legyen pozitív kihatásuk a társadalmi környezetre, illetve a természeti környezetre is pozitív hatással járjanak. Még egyszer mondom, fontos, hogy ne csak a primér azonnali gazdasági megtűrülés szempontját vegyük figyelembe, hanem a környezet és a társadalmi szempontokat is. Harmadsorban pedig a projektek értékelése nagyon fontos. A számvevőt szék nem léphet fel egyedül, és nem határozhatja meg egyedül azokat az indikátorokat, amelyeket minnyájunknak alkalmazni kell az egyes projektek sikerének megállapítása érdekében. Nem, ezeket az indikátorokat, ezeket a mutatószámokat már az Európai Bizottságnak meg kell fogalmaznia, hiszen ők választják ki a támogatandó projekteket. És így kell meggyőzni a bizottságot arról, meg kell győzni a bizottságot arról, hogy hatékony mutatószámokkal, illetve mutatókkal dolgozzon, és így betekintést adjon minnyájunknak abba, hogy valóban fennáll-e hozzáadott érték az egyes projekteknek. Azaz tehát az értékelés és a középtávú nyomonkövetés, mely nyomonkövetés a szociális és a környezeti kihatásokra kis kiterjed, ezek azok a szempontok, amelyek nagyon fontosak, amelyeket, eh, amelyekről nem szabad megfeledkeznünk, akkor, amikor a közpénzeket eh, ilyen módon használjuk fel. Persze, hosszú távú kitekintést is alkalmaznunk kell a támogatások megtervezése során, és az egyes projektek kiválasztása során is. Priporočilo v vsake toliko časa izvede tako imenovano follow-up revizijo, da se na koncu da še. Nagyon fontos tehát, hogy a follow-upot, vagy a follow-upot a nyomon követés szempontjait is érvényesítsük, betekintést biztosítva a számvevőszéknek, illetve a közpénzek felhasználása felett őrködő feleknek abba, hogy a közpénzeket helyesen is jól használtuk fel. Köszönöm szépen, Soltes úr még akkor szeretném hallani a hozzájárulásokat, a Szenter asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a számvevőszéknek is, hogy eljöttek majd el, és tájékoztattak minket. Megint csak egy olyan eljárásról beszélünk, ahol a politikai érdekeket és a projektek finanszírozását próbáljuk összefésülni. Az általános célkitűzéseinket, a finanszírozási lehetőségeken nyilvánvalóan ez nem egyszerű dolog. Nehéz az Európai Unión belül projekteket végrehajtatni, úgyhogy nyilvánvalóan a külpolitikában ez még nehezebb, ami az ajánlásokat illeti. Lenne egy kérdésem. Itt a parlamentben gyakran ragaszkodunk ahhoz, hogy a bizottságnak egyértelmű programja legyen. Amikor önök a visibility, a láthatóság szót említik, pontosan mit értenek ez alatt? De azonosították, hogy mi az optimális szint egy projekt esetében, hogyha kölcsönt adnak hitelt adnak egy projektre, akkor van -e a láthatóságnak egy százalékban kifejezhető foka? Mindig azt hajtogatjuk, hogy láthatóságra van szükségünk, de mit jelent ez a valóságban? Aztán a nyomon követést, illetően azt, hogy a bizottság hogyan követi azt, hogy az egyes projektek sikeresek-e hogy a finanszírozás megfelelően osztódott el a projektekre. Szeretném tudni, hogyan lehet ezt megvalósítani a gyakorlatban. Az ajánlások azt mondják, hogy a bizottság aktívan vegyen részt, de a gyakorlatban hogyan néz ez ki? Ez egy alapvető feltétele a projekt működésének, hogy a bizottság minden egyes lépésre rá kell, hogy bólincson. És amikor megvalósult utána is. Az ECA azt mondja, hogy öm, aktívabb részvételre van szükség a tagállamok részéről például a harmadik országokba irányuló ö, látogatási programokat illetően. Mit tesz az egy projekttel a gyakorlatban, hogyha állandóan a projekt résztvevőkön függ a bizottság, és minden lépésüket ellenőrzi? Segíti ez a projektet? Mauritániában azt láttuk, hogy a bizottság nagyon sokat ruházott be egyes projektekbe, az előkészítésebe, és aztán pucs következett be az országban, és láttuk, hogy mi történt. Most pedig a kínaiak is beléptek a piacra, és katasztrofális a helyzet. Már maga a mauritániai parlament is így értékeli a helyzetet. Teljes mértékben tragikus a projektnek a finanszírozása. Mauritániában nagyon nagy problémák vannak, például a tengerparti szakaszok fenntartásával. De a lényeg csak az, hogy a szembevőszék mit gondol, jó ötlete ellátogatni ilyenkor, megvizsgálni a projekteket. Párnyó kolléga? Hello, Oui, donc, euh, excusez-moi, mais je pensais qu'il... Elnézés. Azt gondoltam, el, elnök azt, hogy megadja nekem a szó, szót, én vagyok az anyagjelentős tevője a témának szociáldemokraták témá képviseletében, és azt gondoltam, hogy előbb kapok szót. Amikor uh, jelen vannak az árnyék jelentős tevők, akkor ők kapják meg először a szót, de persze nem gond. Uh, Gratulálni szeretnék um, a jelentéstevőnek a számvevőszék képviseletében a külön jelentésért, illetve a mi jelentéstevőnknek is gratulálnénk a dokumentumhoz. Első alkalommal uh, foglalkozunk a regionális uh, beruházások célvezetőségével, illetve a vegyes finanszírozás hatékonyságával. Azt gondolom nagyon fontos hangsúlyoznunk a mai vita során az, hogy a 2007 és 2013 közötti időszakban a két millió euró, amely a regionális beruházások, folyamatban lévő beruházásokat igyekszik segíteni. 380 projektről van szó, amelyek az energiát, illetve a közlekedést érintik. A vegyes finanszírozásnak köszönhetően amelyek a különböző intézményeket egyesítik a 380 projektből, tehát a 380 projekt 222 milliárd euró támogatást kaphatnak, és ez lehetővé teszi azt, hogy az együttműködésre szánt, külső együttműködésre szánt alapokat megfelelően megosztjuk. A számvevőszégi jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy ez a típusú finanszírozás hatékony, viszont az ilyen típusú közös finanszírozásokat a bizottság fontos, hogy javítsa, és fontos, hogy kezelésüket is javítsa, megfelelően nyomon kövesse a projektek megvalósítását, ami az előlegeket, illetve ezek túl korai engedélyezését, és egy eh, bizonyos eh, vasúti projekt kapcsán három éven keresztül óriási támogatási pénzek maradtak eh, felhasználatlanul. Nagyon fontos, hogy átlátható legyen ez a finanszírozás, az Európai Unió része is. Ezekből a szempontokból származik a kritika is, amit a számvevőszék megfogalmazott a bizottság felé, és azok a, azok a kockázatok, amelyeket megemlít a számvevőszék, ezekkel sem foglalkozott megfelelő bizottság. Számos ilyen kockázat van, a vidékfejlesztési alapot bizonyos esetekben elfecsérelték, olyan esetekben, amikor a cél nem valósult meg. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy adott projekt nem tud megvalósulni, akkor ezek finanszírozása nem célra vezető. Bizonyos fejlődő országok pedig nehezen lehet támogatni a másik oldalon, és azt gondolom a mi feladatunk az európai képviselőként, hogy ezekre a problémákra rámutassunk. Tehát eljött a vidékfejlesztési finanszírozásoknál az az időpont, amikor a hiányosságokat orvosoljuk, amelyekre felhívja a figyelmet a szék. És a harmadik országok és az Európai Unió között is vannak projektek. Nagyon fontos itt a politikákat javítani, illetve a bizottság hatásgyakorlását is javítani a harmadik országokban, illetve a koordinációt javítani az adományozók, a donorok között, illetve a kifelé történő megjelenés között. Hogyha ezeket a célokat sikerül elérni, akkor azt gondolom a vegyes finanszírozás valóban hatékonyá válhat. Köszönöm. Finksens úr, elnézést kérek, hogy, hogy Kaldera úrral folytatott megbeszélésem miatt időbeni problémánk volt, nem tudtam itt lenni a külön jelentése bemutatásánál, viszont fontosnak tartom azt, hogy ön magyarázza el, hogy miért nem szerepel a timeline ebben a jelentésben. Először a DEFCO igazgató helyettes, a Konáró úr kap először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Konáró vagyok, um, a DEFCO igazgató helyettese, és én voltam a szomszédsági politika esetében az igazgató, amikor létrejött ez az eszköz. A jelentés felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon fontos javítani bizonyos elemeken, és ezt mi is belátjuk hiszen ezt az eszközt hasznos eszköznek ítéljük. Szeretnék néhány rövid, gyors megjegyzést tenni. Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a nagyon érdekes vitára. Ez egy rendkívül érdekes folyamat. Annak érdekében, hogy megfelelően tudjuk a hiteleket kezelni, és köszönetet szeretnék mondani Soltás úrnak a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen ezt a munka dokumentumot. Azt gondolom, hogy a szemvevőszéki jelentés legfőbb elemeit is összegzi ezt, és Finkszensz úrnak is köszönöm az előadását. Nagyon örülök annak, hogy megerősíthetem azt, hogy mi az Európai Bizottságban Üdvözöljük a megfogalmazott ajánlásokat. Ezek az ajánlások, ahogy ezt eh, hallottuk, a projektek kiválasztására, illetve a helyszíni engedélyezésének ennek dokumentálására helyezik a hangsúlyt ezek javítására, illetve az alapok megfelelő elosztására bizonyos ajánlások felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a nyomonkövetés, illetve az EU láthatóságának erősítése ezeknél a projekteknél mind a két bevezető kitért erre, és a képviselők is kitértek eh, ezekre a megjegyzésekre. Meg tudom erősíteni azt, hogy eh, ez az út a jövőben is, és az Európai Bizottság már elkezdett bizonyos eh, feladatokat, egy olyan mechanizmus keretében, amelynek neve a Platform for Blending in External Cooperation, és azt gondolom, hogy ez szintén segít majd bennünket a téma további telében. Célunk ezeknél az ajánlásoknál, illetve olyan ajánlásoknál, amiket még nem valósítottunk meg, az a célunk, hogy 2015 végéig a bizottság ezeket az ajánlásokat megfelelően meg tudja valósítani. A munka dokumentumban megfogalmazott többi ajánlása és igaz ez, és reméljük, hogy ezek teljes megvalósulása lehetséges. Remélem, hogy nem vagyok túlzottan optimista, de jelenleg úgy ítéljük meg, hogy ezeknek megvalósítására lehetőség van, és emellett eltökélt is a bizottság. Reméljük továbbá azt is, hogy gyümölcsöző, folyamatos együttműködés valósulhat meg az Európai Parlamenttel, ezen belül is ezzel a szakbizottsággal, jelen mandátum alatt is. A több éves pénzügyi keret reméljük, hogy folytatódik majd, annak érdekében, hogy tovább maximalizálhassuk az EU alapok fejlődési aspektusát, amelyek a regionális beruházási eszközök keretében valósulnak meg. És reméljük, hogy a 2015-ös dokumentum is segít majd bennünket a célok elérésében. Köszönöm. Pfingsten úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, illetve a Szender asszonynak, vagy Párnyó úrnak megjegyzéseikért. Ezek rendkívül hasznos megjegyzések voltak. Engedjék meg, hogy néhány dolgot összegezzek. Ami a láthatóságot illeti, a kifelé történő közvetítést, két bekezdés szerepel az anyagban, a láthatóságot illetően, és az egyik ajánlásban ezt meg is fogalmazzuk, megfogalmaztuk, a bizottság ezt elfogadta. Mindez aláztámasztja azt, hogy nem csak a számbevőszék részéről, hanem a bizottság részéről is igaz az, hogy ezt a pontot úgy értékeljük, hogy még van uh, mit fejleszteni. Tehát uh, a láthatóság, amelyek benne vannak az aláírt megállapodásokban, nagyon fontosak, és hogyha együtt dolgozunk a különböző adományozókkal, donorokkal, az Európai Unióban, akkor nagyon fontos, hogy az európai adófizető tudja azt, hogy mire költötték a pénzét, illetve a helyszínen dolgozók, a projektben érintettek, és tisztában legyenek azzal, hogy EU-s finanszírozás is megjelenik. Tehát ez a láthatóság ennyit jelent, tehát ahol összegzik a pénzeket, ezek ráfordítják a célokra, nagyon fontos, hogy ez kifelé is megjelenjen követtük a bizottság eh, részéről is a különböző folyamatokat. A blending nagyon fontos, nagyon érdekes eszköz, abban az esetben, hogyha ezt megfelelően használják. Hogyha a hozzáadott érték világosan megjelenik, és ez egy kulcsfontosságú pont, erre fel is a figyelmet az anyagban, és a bizottság ezekkel egyetértett. Tehát ez egy kulcsfontosságú pont. Tehát, hogyha különböző pénzeket próbálunk meg egyesíteni, és az EU is finanszírozza ezeket a projekteket, illetve a blendinget használjuk fel, mint eszközt ezek eh, felhasználására, akkor ezekhez nagyon szigorú piaci feltétek is kapcsolódnak. A fejlesztési politikában szociális okok, környezeti okok, számos más finanszírozási okok is megjelennek, de amit igazán fontos az az, hogy a hozzáadott érték, aminek nem kell pusztán pénzügyi jellegű hozzáadott értéknek lennie, nagyon sokáig is lehetnek a beruházásoknak, de nagyon fontos, hogy ez kifelé és egyetemen megnyilvánuljon minden egyes esetben. Egyébként nem fogja tudni sem az Európai Parlament, sem az Európai Adófizető, hogy a pénzek hova mennek. Tehát ez egyik sarköve a jelentésnek. Amit Ajala Szender asszony említett, tehát, hogyha a különböző pénzek összegződnek, akkor nagyon fontos az, hogy a monitoring, az utánkövetés is biztos alapokon álljon, enélkül ugyanis nem fogják tudni a képviselők azt, amit tudni szeretnének jogosan, tehát nem derül ki az, hogy hova mennek a pénzek, mik az eredmények, vannak eredmények a helyszínen, ezért van szükség a monitoringra, ezért hívtuk fel a figyelmet a megfigyeléseinkben a monitoring fontosságára. Tehát, hogyha EU pénzeket más forrásokból származó pénzekkel ötvözzük, akkor ez egy bonyolult ügyé válik, viszont nagyon fontos kérdésé is. Kérdés, hogy a delegációk jobban be legyenek ebbe kapcsolva, válaszunk erre, hogy igen. Egy számadatot is jeleztünk, készítettünk egy áttekintést, a megjelenést, a láthatóságot, kifelé történő közvetítést illetően is tehát körülbelül a feje, fele a projekteknél, illetve a delegációknak a fele reagált a kérdőívünkre. Azt gondolom, hogy ez igen alacsony arány. És az új bizottság is egyetért velem mindebben, gondolom. Utolsó megjegyzés. Ami a timeline-t illeti elnök azt mondja, ez rendkívül meglep. Beszéltem a kabinettemmel, a csoportvezetővel is, ez meglep bennünket, ellenőriztük azt, hogy ez a jelentés 14 hónapot vett igénybe. Általában 20-22 hónapot vesznek igénybe a számvevőszéki különjelentések, tehát 6-7-8 hónapon belül kellett volna, hogy ezt elkészítsem. Szívesen megtettem volna önökkel együtt, de ez lehetetlen. Tehát 14 hónapot vett igénybe az audit, nem gondoljuk azt, hogy ez annyira túl lépett volna az átlagon, inkább átlag alatti időtartamnak mondható. Tehát mi úgy érezzük, hogy itt nem csúszott félre semmi. Nyilván, ha lehetett volna, rövidebb idő alatt is elkészítettük volna ezt az anyagot. Köszönöm. Köszönöm szépen jó lett volna, ha ön ezt beleírta volna a jelentésébe. A következő alkalommal ezt nem fogjuk elmulasztani. Köszönöm szépen, nincs további hozzászólás, Soltes úr jelentéstől. Köszönöm szépen, elnök asszony. meghallgattuk az összes érintettet a jelentés kapcsán. Ami az új vegyes finanszírozású mechanizmust illeti, azt gondolom, hogy ez egy olyan finanszírozási formát fog képviselni az Európai Unióban, amely egyre elterjedtebbé fog válni, különösen az Európai Unión kívül, és mint eh, ahogy említettem, nagyon fontos bevenni a hozzáadott értéket, a gazdasági hozzáadott értéket ebbe az anyagba, illetve más típusú hatásokat is, hosszú távú hatásokat, szociális környezet és a többi hatásokat. Fontosnak tűnik számomra az, hogy ez a típusú finanszírozás legyen nyitott a monitoringra, a szemvőszik részéről, és mindenki követhesse ezt nyomon, akit érdekel. Hiszen csak így lehet világosabb képet kialakítani erről a kérdésről. A szemvevőszéknek többek között az is eh, szerepe, hogy ezt megtegye, annak érdekében, hogy hatékonyabban kerüljenek az európai források felhasználásra. Ja, vielen Dank. Köszönjük szépen, más nem kéri a szót. Az egyebek rendi pont alatt sincs mondandom, tehát szerdán, január 21-én találkozom, 9 órakor is folytatjuk az ülésünket. Köszönöm szépen, szép estét kívánok! És a tolmácsoknak most kivételesen 30 percet ajándékozunk munkaidejükből.